Buongiorno a tutti. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kérem foglalják el a helyüket, és akkor meg is kezdjük a munkát. Mint mindig, most is nagyon szigorúan be kell tartanunk a határidőket. Ugye napi, eh, a napi rendünkön egy meghallgatás is szerepel, és aztán pedig biztos úr ellátogat hozzánk, tehát nagyon szigorúan tartanunk kell az időket. Majd nagyon-nagyon fontos vitát fogunk lebonyolítani a kis és középvállalkozásokról. A mi szakbizottságunk nagyon sokat foglalkozik a KKV-k témájával, tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a vállalkozások, milyen fontos szerepük van. A ma délelőtti munka tehát mindenkinek nagyon hasznos lehetőség lesz, hozzájárul ez majd Rübig úr és mások munkájához. Rögtön szeretném is megadni majd az előadóinknak a szót. 10 perc áll minden előadónk rendelkezésére. Az első előadónk Alexander Lau a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara képviseletében parancsoljon. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Németül fogok beszélni, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők. Milyen És magam elé tettem az órámat, és próbálom a 10 percemet betartani. Egyébként a gyakorlati munka területéről fogok ö, szólni, az Enterprise Europe Networkről, ahogy ez Bajorországban működik, és ö, láthatjuk azt, hogy ö, mérföldkőnek kell lennie ennek a programnak az Európai Uniós versenyhelyzetben, és éppen a költségvetési válsághelyzetben ezek a kis és közepes vállalatok alkotják az EU gerincét, és éppen ezért nagyon fontos a 2020-as program keretében is, és a COSMO program is nagyon fontos véleményünk szerint, COSME program. Tíz partnerünk van Bajorországban, és ebből hat kamara, illetve más szervezet, és három partnerünk van, melyek innovációval és kutatással foglalkoznak, és a nemzetközi sítés is nagyon fontos terület, amely összeköti ezeket a vállalatokat, és ahogy jelen pillanatban ezt gyakor- végrehajtjuk nagyon koherens programokkal 2014-ig tervezzük, hogy végrehajtsuk a programunkat 2014-ig, és a <clears throat> Enterprise Europe Network pedig 2015-ig tervezi a programjának a végrehajtását. És tehát nagyon fontosak a kutatás, innováció és a nemzetközösítés területei, ahol nagyon aktívan dolgozunk. Nagyon elismertnek számít az Enterprise Europe Network, és nem csak a vállalatok részéről, hanem a politika és a közigazgatás részéről is, és éppen ezért Bajorország 18 innovációs klasztert alakított ki, tehát nagyon szorosan együttműködünk. Mindegyik innovációs klaszterban dolgozunk az internacionalizálás területén. És nem is szeretném eltitkolni, hogy nagyon bizalma, bizalomteli és szoros az együttműködés a többi partnereinkkel is. Tehát a 2020-as horizontra irányuló programot is folytatjuk, de nagyon fontos az, hogy a COSME program keretében maradjanak bizonyos programok, és nagyon fontos, hogy ne legyenek duplikációk még akkor sem, hogyha a témáknak az igazgatási része különböző kezekben van. Tehát gyakorlatilag ez nagyon fontos, hogy az Enterprise Europe Network számára ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy ők igazából nem, a cégeink nem értik, hogy kik a kapcsolattartójuk, hogyha különböző kezekben vannak a különböző területek és a támogatás, elszámoltatás, különböző feladatkörei, ezt mindenképpen el kellene kerülni a jövőben, hiszen a kkv támogatásának nagyon fontos része az, hogy az erőforrásokat elismert módon kell e, végrehajtani, és nem szabad, hogy a politikai ígéretek puszta ígéretek maradjanak. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a költségvetés e, készítésnél kell, hogy kezdődjön ez a hozzáállás, tehát a 0,24 százaléka az MFF-nek, multiannual Financial Frameworknek már eléggé kérdéses a COSME esetén, hiszen hogyha az Enterprise Europe Network jövőjére ezt vetítem, akkor ez csak 0,04 százalékos részarányt jelent, és azért az ember felteheti a kérdést jogosan, hogy a KKV támogatása valóban olyan nagy szerepet kell, hogy játszik-e így a céljaink között. Tehát nagyon fontos, hogy a KKV-k finanszírozása terén további források nyíljanak meg. Ez fontos jövőbeli feladatunk lesz. Itt most nem szeretnék részletekbe menni, de az Aerochambre nevű ernyő szervezetünk már egy tervezetében, egy beadványában ezen részletes javaslatokat nyújtott be, de a cél az az, hogy nagyon sok regionális tevékenységet például kerekasztalokat a regionális támogató bankokkal és szervezetekkel a régióban, a helyi szinten eh, hajtsák végre, hiszen nem szabad, hogy eh, az a helyzet alakuljon ki, hogy ezek a dolgok is gyakorlatilag mint egy Brüsszelből irányítottnak tűnjenek. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon fontos eh, feladatok, és még részleteiben dolgoznunk kell ezeken, mert hiszen nem minden partnerünk, akik KKV-kat támogatnak, bankok. Tehát nagyon fontos, hogy az nagyon oda kell figyelni arra, hogy a hálózatot milyen módon alakítsuk ki a jövőben. A vállalkozáson belüli utódlás kérdése egyébként egy nagyon fontos kérdés, nem csak finanszírozási problémákat vetesz fel, hanem bizalmi e, kérdések és problémák is felmerülhetnek ezzel kapcsolatban, tehát nagyon fontos a kamarák vonatkozásában is, hogy ezekkel foglalkozunk. Az internacionalizálás a kutatás és e, innováció terén az egyik legfontosabb feladatkör az Enterprise Europe Networknek, és e, ezért nagyon fontos, hogy a belső piacokat nagyon komolyan figyelemmel kövessük, hiszen a kis és közepes vállalatok számára a belső piac jelenti a legfontosabb célpiacot. A bajor cégek számára például Ausztria jelent egy ilyen nagyon fontos piacot, és lehet látni, hogy a különbségek az EU belső piacán belül is nagyon nagyok lehetnek a belső export és szolgáltatások területén is akár más harmadik országok vonatkozásával szemben is. Tehát nagyon fontos az, hogy ne kerüljenek potlólagos duplikált hálózatok kiépítésre, amik utána versenyt generálnak, például bilaterális kamarák területén. Tehát ez egy nagyon fontos terület, hogy itt ügyeljünk arra, hogy ezek a struktúrák nem alakulhassanak így ki, és fontos az, hogy az egyes főigazgatóságok között megállapodásokra kell jutni, ami a kommunikációt illeti. Az Enterprise Europe Network egy nagyon fontos központi eszköze a KKV-k támogatásának, hiszen a helyi szinten támogatja a cégeket, és ennek így is kell maradnia. Hát például az internacionalizálási koncepció, amely a cégeken belül zajlik, itt nagyon fontos a tanácsadás, a különböző szolgáltatások és a rendezvények e, megtartása, és a házon belüli tanácsadás is. Például, tehát például az eszköztárunkban impact assessment például szerepel, és az Impact Indicators például egy olyan terület, amely még nem kerül teljesen kialakítás, hogy nagyon gyakran csak külsőségekre ügyelnek, partnership agreement területén például. Nagyon fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy ez, ez ne alakulhasson így ki. Tehát a Partnerships Agreement eh, száma, az például egy nagyon fontos indikátor arra nézve, hogy milyen minőségben zajlik a KKV-k támogatása. Az eh, a 2013-as és 2014-es eh, programjainkban nagyon kívánatosnak tartanánk, hogyha ezt az új hálózatot a gyakorlatban is jól kihasználhatnánk. És a, ha a KKV-k igényeit veszük figyelembe, akkor nagyon fontos, hogy minden a lehető legegyszerűbben és a pragmatikusan történjen. Tehát nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük, és ez nem csak az ő külföldi üzleteik során fontos, hanem a mi tanácsadási tevékenységünk során is nagyon fontos ez a gyakorlatilag szemléletnek a megtartása. Tehát remélem, hogy nem léptem túl az időmet, és azt gondolom, hogy ez a három téma, amit itt ma megbeszélünk, ezek egy kicsit átfedik majd az általam elmondottakat, és már most örülök annak, hogy eszmecserét folytathatok itt ma önökkel, és már most szeretnék utalni arra, hogy a COSME program hoz egy aktuális pozíciós dokumentumot is ki fogunk dolgozni, amely elérhetővé válik, és az Abstract programon keresztül a titkárság ezt rendelkezésükre bocsátja érdeklődésük esetén. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Megköszönöm az előadást, és megköszönöm azt is, hogy ennyire pontosan tartotta az idejét. Most Alessandro Spada következik, aki az InnovHub elnöke, a Milánoi Kereskedelmi Kamara képviseletében van itt. Parancsoljon! Köszönöm szépen mindenkinek, jó reggelt kívánok! Azon túl, hogy a Milánói Kereskedelmi Kamara képviselője vagyok, illetve az InnovHub elnöke, és nagyon sokat foglalkozunk az innováció témájával. A mai hozzászólásom egy kicsit más lesz ma, ugyanis én vállalkozó is vagyok, egy fémipari vállalkozás ban dolgozom, amely, a Milá- amely Milánóban, Milánó térségében dolgozik, tehát egy kicsit vegyes lesz az előadásom. Intézményi szempontokat is megemlítek majd, de a gyakorlati szempontokról is beszélni tudok, hiszen vállalkozóként rendelkezem ilyen gyakorlati tapasztalatokkal és szeretnék majd még visszatérni erre később. Először is a kereskedelmi kamara álláspontja, Milánai kereskedelmi kamara álláspontja megfelel a nemrégi publikációknak. Ez a legfontosabb pont, amit ki szeretnék emelni. Nagyon sokat nagyban számítunk a COSME programra, tehát a COSME vonalát követjük. Szerintünk nagyon fontos a KKV-k versenyképességének megerősítésé szempontjából a COSME program. De, hogyha meg akarjuk erősíteni ezt a versenyképességet, akkor a COSME-t is meg kell erősíteni, amit egyelőre terveztek, ezek, ez a támogatási összeg véleményünk szerint nem passzol az ambíciózus projektekhez, amelyeket szintén javasolnak. A KKV-k ezekben az években, hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon nehéz pillanatokkal néznek szembe. Kemény verseny vár rájuk, főként az ázsiai országokból erősödnek nagyon a versenytársak, és igen, kiszolgáltatottak ezek a kis és középvállalkozások, és egyre inkább támaszkodnak az európai programokra, tehát ezeknek a szerepe abszolút elengedhetetlen. Ami a finanszírozást illeti, a lehető legkönnyebben hozzáférhetőnek kell ennek lennie, és figyelembe kell venni a KKV-k szintjét. Tehát figyelembe kell venni azt, hogy a KKV-kon belül a legtöbb vállalkozás mikrovállalkozás. Tehát ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 10 alkalmazottja van. Azon a területen, ahol, ahonnan én származom, a milánói környéken, a vállalkozásoknak 90%-a ilyen kevés alkalmazottal dolgozik. Tehát nyilvánvalóan megértik, hogy számukra a finanszírozáshoz való hozzáférés már eleve gyakorlati szempontból is nehézséget jelenthet. Egy másik probléma, amelyet megélnek, a vállalkozások, az az, hogy nagyon nehéz most kapcsolatba lépni a pénzintézetekkel, bankokkal, nehéz hitelre szert tenni Európának, itt fontos szerepe lehet. Nagyon sok projekt van, ahol európai finanszírozást is terveznek, de most a bankok ezek közül nagyon kevésre figyelnek fel, vagy nagyon keveset használnak ki, tehát a bankokkal a szinergiát jobban ki kellene használni. És még valami, amire szerettem volna kitérni, a KKV-k meghatározása. Ugye pontosan a, például a fém, az a fémipari vállalkozás, ahol én is dolgozom, ide tartozik. Ugye azt mondják, hogy 150 fő alkalmazott ez a határ, illetve az 50 milliós forgalom. Az elmúlt 20 évben a nyersanyagok ára több mint meg háromszorozódott ennek a következménye pedig mondjuk az, hogy ezek az adatok nem passzolnak össze, tehát mondjuk az, hogy 250 alkalmazott legyen maximum, és 50 milliós forgalom, ez nem passzol össze. Hát én gyakorlati példával tudom ezt illusztrálni önöknek. Mi most 70 millió eurónál tartunk, és 170 főnél, de ez a változás gyakorlatilag a nyersanyagok árának a megtöbbszöröződése miatt következett be, és nem csak a fémiparban igaz, hanem más ágazatokban is igaz, hogy megsokszorozottak a nyersanyagok árai. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos pont itt, hogy a definíción lehetne igazítani. És még valami, amit jobban meg lehetne határozni, az a következő, hogyan lehetne támogatni a kis és középvállalkozásokat. Erről nagyon keveset beszélünk, és hát nekem az a tapasztalatom, hogy általában a vállalatok szövetkez, szövetségeivel vagy hálózataival próbálnak kapcsolatokat felvenni. Vagy pedig a kis és középvállalkozásokat, főként a mikrovállalkozásokat arra próbálják rávenni, hogy vegyenek részt más projektekben, ahol ösztönzik a vállalkozások összefogását. Volt egy projekt, amelyet néhány évvel ezelőtt indítottak Olaszországban, a ipari projekt 2011-ben, és ez a nagyvállalkozások és kisebbek igen erős integrációját jelentette, keresked, kutatóközpontok és egyetemek is részt vettek ebben. Ez szerintem ez egy olyan példa, amelyet érdemes tanulmányozni, és talán ajánlani is lehetne. Egy ilyen megoldás bemutathatná, hogy a befektetésnek mi volt az értelme, a megtérülés vagy a hozadott értéke. Tehát itt lehetne látni kézzelfogható eredményt, tehát ugye később ezekről az eredményekről be lehet számolni. A kereskedelmi kamara szerepéről a programon belül, az IMM programon belül azt mondanám, hogy körülbelül 20 ezeren kerestek meg bennünket, akik részt vettek a programokban. 200 ezeren voltak nagyon aktívak, ezek közül 20 ezer főt pedig 20 ezerren utókövetésben is részt vettek. Nagy szükség van ebből a szempontból is arra, hogy a politikai irányítás sokkal határozottabb, erősebb legyen. Például azt is szeretnék elérni, hogy tényleg mindenkit bevonjunk, tehát a munkaadók szövetségét, a ipari kereskedelmi kamerákat, kamarákat és így tovább, tehát tényleg, hogy az irányítása lehető legjobb legyen, és az integráció is, ahogy említettem, nagyon fontos. Ez kereskedelmi szempontból és tudományos szempontból is igaz minél inkább ki kell használni a kiépített kapcsolatokat a kutatóközpontokkal, az egyetemekkel, a technológiai központokkal, és minden lehetséges partnerrel, aki a technológiával foglalkozik. És van még egy fontos pont, amelyet egyébként a kollégám már kiemelt, hogy a finanszírozás kihez is érkezik a, és milyen célra. Az innováció az egyik fontos célkitűzés, hiszen az innováció segít, hogy a vállalkozásaink versenyképesebbek legyenek a feltörekvő országok vállalkozásaival szemben. De az innovációnál ne csak a szigorúan a technológiai innovációra, kutatásfejlesztésre gondoljunk nagyon szűk értelemben, hanem sokkal szélesebb kontextusban kell erre gondolni. A folyamatok, a munkamódszerekre, munkamódszereket érintő innováció is ide tartozik. Tehát sokkal szélesebb körben kell értelmezni az innovációt. Ez nagyon fontos, mert hogyha nem, akkor fontos szeletet vágnánk ki mondjuk a vállalkozások közül, hiszen a harmadik szektor, a szolgáltatási szektorban működő cégek ugye ki is esnének. Az InnovHub az elmúlt években, akinek, amelynek az elnöke vagyok, próbált segíteni az inkubátorok, a klaszterek létrejöttében. Nemrég született egy inkubátor, a designnal foglalkozó inkubátor is. Nagyon fontos szerepet tölt be például a milánói gazdaságban. Aztán a közbeszerzésekben is támogattuk ezeket a vállalkozásokat, az új ágazatok felé való terjeszkedésben is, a biotechnológia, nanotechnológia és más ágazatok felé való terjeszkedésben is. Ez volt a kereskedelmi kamara szerepe is, és nagyon jó motorja lehet egy ilyen kamara például a COSME által támogatott kezdeményezéseknek is. Végül pedig valami, amit már ugye említettem, az, hogy a hálózatok kihasználása. Úgymond szükség van egy úgynevezett kritikus tömegre, mert enélkül eh, nem nagyon lehet előrelépni és eh, finanszírozásra szert tenni. ha a nemzetközi szintérre gondolunk, a vállalkozások a nemzetközi szintéren túlléphetnek saját magukon, úgymond is új piacokhoz juthatnak. A mi szempontunkból az ösztönzés, tehát ösztönözni kell e, a vállalatokat, hogy fogjanak össze. És ez nagyon fontos lenne, mert egyébként e, érdemes azokat támogatni, akik exportra dolgoznak. Európa növekedése, az európai gazdaságok növekedése azokból a tagállamokból származik, ahol hatalmas befektetéseket eszközölnek, tehát még mindig is. Sajnos ugye ezek a befektetések mostanában a világ más részein következnek be, tehát nagyon fontos, hogy mi is odafigyeljünk, és nálunk is legyenek ilyen befektetések. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ebben az esetben is. Megköszönöm az előadást is, és azt is, hogy tartotta a határidőt. És a kérdések és válaszok következnek. Az előadó Rübig úr kezdi, három perccel rendelkezésére, de mindenkit emlékeztetek, hogy nagyon-nagyon rövid az időnk, 20 percünk van összesen, parancsoljon. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony köszönetet szeretnék mondani a két előadásért és mert úgy gondolom, hogy megfelelőképpen kidomborították azt, hogy miről is van itt szó, valóban egy növekedési programról van szó, és a növekedési programoknak új keretfeltételekre vannak szükségek, és hát itt uniós szinten is ugye már egyre figyelmesebben halljuk az ez iránti kívánságokat, ugye egyre többen kérnek pénzt, és hát érdekes, hogy hogyan lehetne új finanszírozási lehetőségeket kidolgozni, de úgy gondolom, hogy először is valóban a kicsikre, a KKV-kre kellene figyelni, nem kellene elvenni tőlük a pénzt, hogy aztán ne kelljen őket pénzügyileg is támogatni. Na, itt a kockázati tőkével történő finanszírozás egyáltalán kielégítő. Olyan adórendszerek vannak a tagállamokban, hogy akik kockáztatni szeretnének, komoly teljesítményeket szeretnének elérni, azoktól túl korán elveszik a pénzügyi eszközöket, és csak később, utólagosabb korrigálják ezt. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogyha új munkahelyeket akarunk teremteni, akkor a kis és közepes vállalkozásoktól ne vegyük el a forrásokat. És például a leírási szabályok, a a 3-500 euró közötti termékek esetében már ugye megkezdődik az adózás, míg Amerikában mondjuk akár csak 5000 dollárnál kezdődik ez a fajta adószabályozás. Tehát ezért kérném az adókérdésekkel foglalkozó biztos is, hogy megfelelő bevált gyakorlatokat és mutatókat dolgozzon ki, és, és vizsgálják meg, hogy hogyan lehetne a KKV-kat optimálisan adóügyekben támogatni. Az Egyesült Emirátusokban is láthattuk, hogy új úgynevezett szabad zónák jelennek meg, ahol nincs jövedelmi adó, ahol nincs társasági adó, és a nemzetközi cégek oda telepednek, új exportközpontok születnek ebben a térségben, erre is figyeljünk oda. Tehát a termeléstől vonjuk a termelés helyett a fogyasztást adóztassuk meg, inkább ott, ahol fogyasztanak, a széndiokszid kibocsátás magas, ott kellene adóztatni, nem másra. A második pont, hogyha mégis még mindig túl kevés forrással rendelkezik a KKV-k, ahhoz, hogy megfelelő befektetéseket tudjanak végrehajtani, és megfelelő béreket tudjanak fizetni, akkor az európai bankoktól megfelelő hiteleket kapjanak. Láthatjuk, hogy az európai finanszírozási lehetőségek egyenlő konkurálnak a helyi regionális konstrukciókkal. Ugye a bankok ugyan normális hitelkonstrukciókat kínálják a piacon, ezek mások, mint amit mondjuk uniós szinten támogatásként, vagy uniós banki finanszírozási lehetőségeként nyújtani tudunk. Nyilvánvalóan a bankok nem örülnek az ilyen konkurenciának, éppen ezért át kellene gondolni, hogy hogy hogyan lehetne, ahogyan a REKA program esetében is, olyan keretszerződést tudjunk kínálni, ahol különböző partnerekkel dolgoznánk együtt, tehát PPP keretében lehetne itt és új intézmények bevonásával, vagy a piacon már létező intézmények bevonásával tudnánk hitelkonstrukciókat kínálni. A harmadik ö, ö, opció Ausztriából érkezett az Müllerről, aki beszélt már arról, hogy a bankokkal együtt a KKV-kat a tőzsdére bevezetnénk, és a keretfeltéleket, a tőzsdei feltételeket úgy igazítanánk ki, hogy a KKV-k is megjelensenek a tőzsdén, és akik fantáziát látnak az adott KKV-ban, vagy nyerességben szeretnének osztozni, akkor befektetőként kockázati tőke befektetésével támogathassák ezeket a KKV-kat. Ezeket a lehetőségeket nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk, és meglátjuk, hogy nincs -e szükség a jogi keretek újra szabására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kreuzmann kolléga következik, és ő is előadó. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én néhány kérdésre korlátoznám a hozzászólásomat. Lau úrhoz fordul a Enterprise Europe network beszélt arról, hogy az IHK Bajorországban már él a hálózat nyújtotta lehetőségekkel és azt hallhattuk, hogy sokszor nehézségekkel küzdködik a KKV-k, hogy pályázzanak egyáltalán, de ha már a pályázatot sikerül összeállítaniak, akkor onnantól kezdve folyamatosan, vagy többször is megteszik és benyújtják a pályázatukat. Előadásában azt is hallhattuk, hogy az administratív nehézségeken is át kell küzdeniük magukat, és nagyon örülnék, hogyha a gyakorlati tapasztalatokról is beszélne ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy a COSME programot a kkv számára, akár a legkisebb mikrovállalkozások számára is hogyan tudnánk ennek fényében vonzóbbá tenni, ez lenne a kérdés. Ugye itt a 150 ezer eurós, illetve az 500 ezer eurós küszöbről is szó esett, hogy emelik kellene a küszöb értéket a hitelgaranciák esetében. Ugye a Kozma esetében 150 ezer euró a küszöb. Nem lehetne azt mondani, hogy akkor esetleg a, a bankok által kínált garancia összegét emelnénk a 150 ezerről még feljebb. Ahelyett, hogy, hogy helyből 500 ezer eurós összegről beszélnénk. Hogy látja a lehetőségét annak, hogy ismertebbé, vonzóbbá tegyük ezt a COSME programot? Nekem az volt a benyomásom, amikor eh, Hessenben egy nagyobb rendezvényen vetem részt, és és ott is az ipari kamarák, kézős kamarák képviselői ott voltak, akkor elmond az volt a benyomásom, hogy, hogy ők még, hogy azon a legjobb, ha ezek a kamarák csinálnának reklámot a programnak, nem tudom ön hogyan látja ezt. Én is úgy látom, mint ön, hogy a kozme forrása igencsak korlátozottak, és a Horizon 2020 programban is, ha innovációval foglalkoznak a kkv akkor ott is e, kaphatnak különböző támogatásokat, és hát itt át kellene gondolni az is, hogy a Horizont 2020-t e, hogyan lehetne esetleg a business transferre a cégek átadásának esetében is bevetni, tehát hogyha mondjuk a tulajdonos, a cég tulajdonos nincsenek gyerekei, nincsenek örökös, akkor ugye valakinek át kell adnia a céget, a vállalkozást. Tehát itt annak érdekében, hogy ne vesztenek el munkahelyek, amiatt, mert mondjuk bezár a cég. Tehát hogyan lehetne a COSME vagy a Horizon 2020 keretében ezeket a az is támogatni, ezen még a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a kollégáknak, akik ezt a megakadást szervezték, hogy létrehozták ezt a rendezvényt, hiszen úgy gondoljuk, hogy a KKV-k alkotják az alapját a növekedésnek, és több kérdésem is lenne. Először is a versenyképességre irányulna a kérdésem, ugye a meghallgatás első részében ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és azt kérdezném, hogy ön szerint a versenyképességet hogyan lehetne növelni a KKV-k keretében. Ugye tudjuk mindig, hogy ez két részből áll, egyrészt ugye beszélhetünk versenyképességről a vállalkozások beindításának tekintetében, illetve beszéltünk a nem az ár független tényezőkről, például a szabadalmak, innováció, kutatás, ezek ugye nem feltétlenül az áraktól függenek, aztán a konfliktusok kezelésének módja, tempója, ezek is nagyon fontos versenyképességi tényezők, hogyan lehetne tehát ezeket a KKV-k esetében javítani. Hiszen itt most minden arról szólt tulajdonképpen, hogy az árak terén hogyan lehetnének versenyképesebbek a KKV-k. Tehát vannak olyan elgondolások és koncepciók is, hogy a, a vállalkozások beindításának költsége tulajdonképpen nem befolyásolja a későbbi versenyképességet. Vannak-e ezzel kapcsolatban információi szám adatai esetlegesen, és a második kérdésem pedig arra vonatkozni, hogy elég termelékenyek-e az európai KKV-k? Tehát az európai munkavállalók, akik a KKV-kban dolgoznak, elég termelékenyek-e itt Európában? Ez lenne a kérdés. Aztán ugye felmerült annak a lehetősége is, hogy támogassuk a vállalatok, cégek átadását. A nagyobb vállalatok esetében ez nagyon könnyen megy ügyvédek bevonásával, kkv esetében azonban nagyon e, nehéz ezt megoldani, az ügyvédek nem is foglalkoznak ilyen kisebb cégekkel, és hát mondjuk nemzetközi szempontból is megvizsgálhatjuk ezt, hogyha mondjuk egy osztrák vállalkozás egy francia vállalatot kíván átvenni, vagy pedig fordítva, akkor is felmerülnek különböző kérdések, amelyeket versenyképességi szempontból is megvizsgálhatnánk. Aztán fontos a szociális párbeszéd is a KKV-kben. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy a KKV-k esetében fontos az emberi tényező, hiszen az alkalmazottak és a munkaadó sokkal közelebb állnak egymáshoz, tehát a szociális párbeszéd is itt sokkal jelentősebb. És hát azt kell megállapítanunk, hogy nagyon nagyok a különbségek. Például volt kommunista országokban a minimum bér, bér két 300 euróra rúgott korábban, de már az elmúlt években is határozottan kiálltak amellett, hogy végre emeljék a minimálbért. Igaz, hogy itt sok változásra sajnos nem került sor, de hát a KKV-k versenyképessége szempontjából ez is fontos kérdés, tehát kérdés, hogy mit teszünk itt a mi kontinensünk a KKV-k versenyképességért a más kontinensünk. Köszönöm, Patricia Tolja következik. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon konkrétak voltak ezek az előadások, és nagyon sokat utaltak a saját hazájukban összegyűjtött gyakorlati tapasztalatokra. Megköszönöm ezt, mert nagyon sokszor egyébként a szervezetek ezeket a vállalkozásokat képviselő szervezetekkel találkozunk, és a bürokráciával találjuk szemben magunkat, nem kapunk gyakorlati részleteket, és tényleg hogy ennyire gyakorlati tapasztalatokról számolnak be, az fontos. Most nagyon fontos időszakban vagyunk, ugye rengeteg program indul majd be, a Horizonról, a Kozméről már beszéltünk, de vannak ugye rendeletek is a kohéziós alapra vonatkozóan, és így tovább, amelyek kihatnak az érintett régiókban, ugye a versenyképességre, a növekedésre, és így tovább. Tehát ezek az eszközök is nagyon fontosak lehetnek, amelyekkel kapcsolatban fontos, hogy odafigyeljünk. Aztán a hitelhez való hozzáférés egy téma, amelyet mindkét előadó említett, és Spáda úr külön kitért rá. Nos, mi a szándékunk itt? Az, hogy új eszközöket vezessünk be, hitegaranciákat és így tovább. Ami ehhez szükséges az az, hogy a mi partnereink is visszaigazolják azt, hogy ezek működnek-e vagy sem. Nem jó a, a küszöbérték, amit meghatároztunk, túl kicsi, túl magas, és itt tartott, hogy működik-e mindez a gyakorlatban, mert csak így tudjuk elérni, hogy aztán a gyakorlatban ezeket a tények használják is. És a hitelről még egy dolog. Hogy működik a kapcsolat ezek között az alapok között? Ugye az EBB is tud segíteni, de aztán ott van a bankrendszer, ott vannak a nemzeti bankrendszerek, a régiókban ott vannak a bankok. Rübig úr is elmondta nagyon sokszor, hogy a bankok ugye beépülnek ebbe a láncolatba, szinte versenyeznek egymással. Tudjuk, hogy nagyon nehéz önöknek így működni, és hogy nagyon nehéz, hogy a pénz az EBB-től a láncolaton keresztül, a bankokon keresztül eljusson a vállalkozásokhoz. Tehát várjuk ezzel kapcsolatban a javaslataikat, konkrétan hogyan lehet könnyíteni a pénzügyi erőforrásokhoz való hozzáférést. Köszönöm, van-e még hozzászóló? Senki nem kért már szót. Úgyhogy akkor előadóink következnek, válaszolhatnak a kérdésekre. Először Leo úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank für Ihre... Köszönöm szépen a kérdéseiket és a hozzászólásaikat, és igyekszem röviden válaszolni. Rübig úrnak nagyon köszönöm a tájékoztatást és a véleményét, amit a hitelekkel való ellátottsága kapcsolatban elmondott, és Kreitzmann úr is elmondta, hogy nagyon sok a tennivaló, ami a kapcsolódási pontokat illeti az európai, az európai parlament, a bankok és az európai támogatási bankok közötti kapcsolatrendszer terén, hiszen itt még sok tennivaló van, még elég sok nehézség van, és hogy milyen jó lenne, hogyha kombinálni lehetnék olyan forrásokat, amelyek jelen pillanatban még nem kombinálhatóak, ahogy Rubig úr is mondta. Viszont az nem szabad megtennünk, hogy egy valamiféle ilyen vagy bármiféle eszközön keresztül még egy szintet alakítsunk ki a finanszírozás területén hanem én azt mondanám, hogy ez azért mindennek ellenére ugyan egy nagyon fontos, de mégiscsak egy köve ennek az egész ügynek, és én próbáltam azt bemutatni, hogy az EU új struktúrákat próbál kialakítani, amelyeket mi jelen pillanatban még a régióban nem tudunk igazán a gyakorlatban alkalmazni, és hogy gyakorlatilag ez még egy kicsit olyan kérdőjel, hogy ezek a dolgok az ilyen forrásokkal kapcsolatban működik-e majd a régióban, jelen pillanatban ez még a a régióban nem mindig úgy néz ki, de igazából a struktúra maga nem annyira rossz véleményem szerint. Kreutzmann úr feltett egy kérdést, hogy milyen olyan pontok vannak, amelyeket még meg kell oldani. Például a bürokrácia, a Brüsszel felé történő jelentések elkészítése. Hát gyakorlatilag az, amiről még szükség lenne a tanácsadás szintjén a KKV-k számára ez egy nagyon fontos pont. A másik pedig, hogy, hogy néhol több helyről is megszólítják ezeket a KKV-kat. Vannak ugye olyan bankok, ahol ők már ügyfelek, és ezért nagyon fontos az, hogy a külföldi kereskedelmi kamarák amik gyakorlatilag német sajátosságok, hogy ezeken keresztül valamilyen módon más hatóságokkal és intézményekkel is nagyon fontos lenne együttműködni, de néha, hogyha az európai külföldre irányul az export, vagy például egy közös piac, piaci akvizícióra kerül sor egy másik európai partner országgal, és ehhez befektetésekre van szükség, beruházásokra van szükség, akkor néha kiderül a gyakorlatban, hogy ez nem lehetséges, mert hogyha például az AHK és a VK, ő együtt akarnak, ez a külföldi kereskedelmi kamara és a helyi kamarán keresztül, vagy a kézművesipari kamarán keresztül nem lehetséges megtalálni azokat a keresztül összekötési pontokat, amelyeken keresztül ez a finanszírozás lehetséges lenne. Jelen pillanatban a realitások nem teljesen felelnek meg a feltételeknek, tehát például az árszintek, az energiához való hozzáférés és a nyersanyagok terén a munka erő ára is jelen pillanatban igazából olyan kategóriákat jelent, amelyek nem kumulatív, hanem alternatív módon kellene, hogy figyelembevételre kerüljenek, például ami a forgalmat, illetve a munka munkatársak számát illeti például. Akkor például önök említettek egy olyan kérdést, hogy business transfer. Hogy áll ezzel kapcsolatban a helyzet? Ez egy eléggé nagy probléma, mi e, úgy érezzük a kamarai munkánkon keresztül, hogy ez itt egy bizalmi kérdés, tehát itt nagyon sok éves munka szükséges. Hogyha például van egy hagyományos e, cég, amelynél például egy indiai e, céget kell két cég között kapcsolatot létrehozni, nem tőkebefektetési szinten, hanem gyakorlatilag vállalati bizalmi tőkét kell kialakítani, akkor ez jelen pillanatban még nem működik olyan szinten, hiszen gyakorlatilag hogyha például az indiai piacra kíván egy cég, mondjuk egy német cég betörni, hát ez még nem egy könnyű feladat. A, ahogy ez a kelet-nyugat közötti versenyképesség kérdése, ahogy itt elhangzott, azért tudjuk azt, hogy a KKV-k mindenek ellenére a legfontosabb pillérjei a gazdaságoknak, tehát például 60%-át teszik ki a bajor vagy a német gazdaságnak, és az ezért nagyon fontos az, hogy a mi napi tanácsadói munkánk keretében azokat a problémákat, amelyeket a kkv felénk elmondanak, hogy ezekkel foglalkozzunk tagállami szinten és európai szinten is, tehát hogy sikerüljön ezeket a szabályrendszereket úgy kialakítani, hogy ezeknek megfeleljenek. Köszönöm szépen Lau úrnak, és Alessandro Spada következik. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy nem hivatkoztam pontosan mindenkinek a nevére, nem tudtam feljegyezni a kérdezők nevét. Elhangzott egy kérdés, hogy fontos, hogy a KKV-k versenyképességének a növelése hogyan zajlik. A munkaerő költsége nem önmagában az egyetlen probléma, ez is nehézséget okozhat, de nem az egyetlen gond, mondom, és több országban is egyébként látom ezt. Az ázsiai országok között is vannak olyanok, például Korea, eh, amely hasonló hozzánk, tehát ahol a munkaerő költsége magasabb egy picit, és a versenyképesség eh, mégis sokkal magasabb ebben az országban, mint bármely európai országban. És mire gondolok? Hát a bürokrácia például. A bürokrácia igen komolyan kihat a vállalkozások versenyképességére, akár az egész térség, egy érintett régió versenyképességére. Az egyik esetben ugye már beszéltünk arról, hogy szabadkereskedelmi térségeket mondjuk ki nevezzenek, létrehozzanak. Más országokban erre már sor került. Érdemes elmélyíteni ezt a témát, mert ez tényleg segíthet egy adott térség versenyképességének az erősítésében, és én nekem az a meggyőződésem, hogy egyre inkább valahogy igyekeznünk kell csökkenteni a vállalkozásokra nehezedő terheket, a kutatásra, fejlesztésre odafigyelni, mert ezek azok a fegyverek a mi fegyvertárunkban, amelyeket felhasználhatunk, hogy Európát versenyképesebbé tegyük. És azt kívánom, hogy a jövőben sikerüljön a pénzügyi politikákat is úgy alakítani, és a kutatásfejlesztést is úgy alakítani, hogy segítsük ezeket a vállalkozásokat. De hát, hogyha az Európai Unión belül nincsenek olyan szabályok, amelyek mindenkire egyelően vonatkoznak, ugyanazok a szabályok, hát akkor igen bonyolult a helyzet. Olaszországban persze van még ugye egy plusz probléma, ugye az igazságszolgáltatás, az ösztönzést le tudja egy kicsit, a vállalkozások ösztönzését egy kicsit le tudja ez lassítani. A kereskedelmi kamara igyekszik segíteni a vállalkozásokat, hát van egyfajta kulturális szempont is, ugye egyre inkább meg kell értetni a vállalkozásokkal, hogy a kisvállalkozás nem egy család tulajdona, tehát nem csak hozzájuk tartozik, hanem az egész közösséget szolgálja. És ez azt jelenti, hogy a cégeknek a tőkéjét megerősíteni, őket támogatni, a társadalom számára fontos, a stabilitást erősíti, nem csak az érintett családhoz tartozik ez. Nyilván a vállalkozóként nekem is mindig ez jut eszembe, hogy az évek alatt mindig újra és újra beruháztunk, igyekeztük bővíteni a céget, külföldre mentünk, Franciaországba, Brazíliába, és így tovább. És mások számára is példát mutatunk, fontos lesz mások számára is az, amit eddig megteremtettünk, a piaci hozzáférés alapjait lefektettük, és így tovább. Nyilván nem lehet minden példát eredeti formájában átmásolni, de lehet azért használni ezeket a javaslatokat. Nagyon sok vállalkozót arra kellene ösztönözni, hogy tessék, igenis ruházzon be a vállalkozásába, és itt válik rendkívül fontossá a bankokkal felvett kapcsolat és a bankok segítsége. És hát itt bizony komoly kritikákat említettünk, ahogy önök is elmondták, gyakorlatilag tehát tényleg nagyon nehéz a helyzet. Én igen kevésszer hallottam vállalkozóktól, hogy hát igen, őket megkeresték a uniós támogatások kapcsán, hogy a bankokon keresztül ezekhez hozzá lehet férni. Tehát mint a fehér holló, olyan kevés az ilyen eset. Ez egy téma, amelyről, amelyen mindenképpen foglalkozni kell, mert hát különösen a mostani időszakban a hitelhez jutni nagyon nehéz, különösen a kis vállalkozásoknak. Tehát az ő számukra ez a leges legnagyobb probléma, nagyon szigorúak a korlátozások, és nagyon szigorúan vesznek mindent a bankok. Nem igazán elemzik a helyzetet, nem nézik meg azt, hogy az érintett vállalkozás számára mi lenne a legjobb megoldás, milyen fajta támogatás illik az adott cég profiljához, tevékenységéhez. Nem, nem szabják az adott cégre ezt. És hát ennek ugye az a következménye, hogy másként hozzák meg a döntéseiket, másfajta döntéseket hoznak, mint ami szükséges lenne. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy megköszönöm a szakbizottság nevében Leo és Spáda uraknak, hogy eljöttek hozzánk, és válaszoltak a kérdésekre is. Most rátérünk a második panelre, úgyhogy arra kérem az előadókat, hogy cseréljenek helyet a következőkkel. Bene, allora Passiamo ora alla secondo, seconda. Köszönöm, térjünk rá a második részre. Tehát a második szakértői panellel folytatjuk, és ehhez Luke Hendrixet kérjük ide a pódiumra, aki az UEAPME igazgatója, és Gabriel Gucsát is kérjük, fáradjon ide a pódiumra, aki a ö, érintettek magas szintű csoportjának a tagja, és az administratív terhekkel foglalkozik. Az idő beosztásunk ugyanaz, mint az előző körben, tehát 10 percet kapnak az előadók, és aztán utána 5, -5 perc jut majd a feltett kérdésekre való válaszolásra. Kezdjük először Henrik kollégával, 10 percben parancsoljon. Thank you, Chair, and also... Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani az ITRE szakbizottságnak is a meghívásért, hogy eljöhettem erre a mai meghallgatásra a KKV versenyképességéről szólni. A mai témája a hozzászólásomnak az adminisztratív terhek csökkentés. És hát 10 perc egy ilyen fontos témáról, a, legalábbis a kkv esetében ez rendkívül fontos téma, tehát ez nagy kihívás 10 percben mindezt összefoglalni. Miért is? Az administratív terhek csökkentése a szervezeteink napirendjén van már régóta, és a KKV-k mindennapjaiban is ugye nagyon sokszor felmerült már az elmúlt években, és habár napirendre került, ilyen sok éve, mégsem sok minden történt annak érdekében, hogy megkönnyítsük a KKV-k életét. Ez nyilvánvalóan a bizottságnak fontos eredménye az, hogy a politikai menetrendben fontos helyet biztosított az administratív terhek csökkentésének, hiszen tagállami szinten ez nem élvezett mindig ekkora figyelmet. Nyilvánvalóan mi is ellenőz, ellenezzük az aránytalan költségeket a KKV-k számára, de a biztos, most nagyon egyszerű megoldást kínált az administratív terhek csökkentésére, méghozzá azt javasolta a biztos úr, hogy a KKV-k mentesüljenek az uniós jogszabályok alól, és mi nem gondolnánk, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Egy másik fontos pont az, hogy az administratív terhek nagy része nemzeti és regionális szinten jelenik meg, azért, mert a tagállamok nagy része túlszabályozást folytat, gold plating jelenik meg nagyon sok tagállamban, és a biztos ezt nem vette igazán figyelemben, a biztos úr azt mondja, hogy szeretnék, ha a tagállamokban csökken ez a túlszabályozás, de igazából a javaslatokban nem sok konkrétum jelent meg. Hogyha egyszerűsíteni akarjuk az európai jogszabályozás általánosságban végben, akkor azt nem tudjuk leegyszerűsítéssel megoldani. Egyszerűsíteni és leegyszerűsíteni, ez nem ugyanaz, az egyszerűsítés nagyon is összetett kérdés. A KKV-k általában nem ellenzik az új jogszabályok céljait, vagy általánosságban jogszabályok nincsen komoly problémájuk. Igazából azzal van problémájuk, hogy hogyan kell végrehajtani ezeket a jogszabályokat. Tehát magukban a vállalatokban hogyan jelenik meg a jogszabály végrehajtása. Tehát nem a jogszabály, mint olyan ellen ágálnak általában a KKV-k, viszont nagyon fontos lenne, hogy a, a végrehajtási eljárásokat egyszerűsítsük, tehát a, a jogszabályokat a gyakorlatban a KKV-k szükségleteihez kellene igazítani. Éppen ezért fontosnak tartjuk a gondolkoz előbb kicsiben elvet az uniós jogszabályok esetében nem gondoljuk azt, hogy a bizottság megfelelő irányt követne, mert mi úgy gondoljuk, hogyha a jogszabályok csak akkor születnének meg, amikor szükségesek, és valóban figyelembe vennék a KKV-k szempontjait, akkor nem is lenne szükség arra, hogy mentesíteni kelljen a KKV-ket a létező jogszabályok alól. Úgy gondoljuk, hogy a KKV-k mentesítése az uniós jogszabályok alól. Itt vannak uh, még homályos pontok, hogy csak a mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások mentesülnének uh, jogszabályokkal. Mindenesetre ez a mentesítés tulajdonképpen még plusz terhet róna a KKV-kra, és csak nehezíteni a belső piac működését. Hiszen, hogyha a KKV-kat a e jogszabályok alól mentesítik, az még nem jelenti azt, hogy a KKV-k nem esnének nemzeti jogszabályzás alá. Továbbra is a, ezek a tagállami jogszabályok lesznek érvényben a KKV-k számára. Igaz, hogy uniós szinten harmonizáljuk a jogszabályokat, mégis a KKV-knak nagyon sok ö, nemzeti jogszabálya kell megküzdenie. És ez tulajdonképpen a belső piaci belépésüket is megnehezíti. A határon átnyúló tevékenységet nagyon-nagyon megnehezítik ezek a nemzeti jogszabályok. És most megvitatandó két program pont, egyrészt a COSME program, illetve a KKV-k nemzetközi tétele. Ezek a kezdeményezések, és tulajdonképpen kontraproduktívak, és ellentmondanak ennek a jogszabályok aluli mentesítésnek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta mentesítés csak a belső piac széttöredezettségét fogja tovább erősíteni, és nem fogja segíteni a KKV-k nemzetközi tételét. Szembe kell nézni a realitással, mindennapi problémákkal a piac esetében ugye az alvállalkozókat, az ellátási láncot, a közbeszerzési eljárásokat is figyelembe kell venni. Itt továbbra is a tagállamok úgy járnak el, hogy hogy hiába mentesülnek a KKV-k uniós szinten, a jogszabályok alól tagállami szinten továbbra is betartatják ezeket a nemzeti, regionális jogszabályokat, és ezáltal nem csökkennek a KKV-k terhei, hiszen az uniós jogszabályok továbbra sem veszik figyelembe a gondolkoz előbb kicsiben elvet, amikor megszövegezik azokat, mindig csak a nagyvállalatokat tartják szem előtt, a, és, és csak utólagosan e, igazítják ki ezeket a jogszabályokat úgy, hogy a kisebb vállalatok szükségleteihez is igazodjanak és minden esetre ez további akadályt jelent a növekedés és szemben, és hát a növekedés ma az egyik legfontosabb kérdés. Az úgynevezett küszöbb hatás nagyon hátrányosan érintek a kkv A küszöbök határértékek megnevezése mindig nehézkes, de ha a KKV-kat kivonjuk az uniós jogszabályok alól, akkor ez csak további nehézségeket fog okozni, akkor, hogyha egy vállalkozás mondjuk egy új alkalmazott felvételével egyik kategóriából, egy alacsonyabb kategóriába, vagy magasabb kategóriába ugrik át, és mondjuk mikrovállalkozásból kisvállalkozássá válik, és abban a pillanatban ö, további ö, adminisztratív terhekkel kell szembenézni, mert mondjuk mikrovállalkozásként még mentesült bizonyos szabályokról, a kisvállalkozásként esetlegesen már nem. De akkor mit is szeretnénk? Először is. A KKV tesztek javítását szeretnénk elérni, sokkal specifikusabb tesztekre lenne szükség a mikrovállalkozások esetében például. A bizottság azt javasolja, hogy az uniós kisvállalkozások mentességet élvezzenek, akkor, hogyha az új jogszabályok arányosságát nem sikerült bebizonyítani, tehát hogy aránytalan terheket róna egy adott jogszabály a KKV-kra. Úgy gondoljuk, hogy az lenne a jobb megoldás, ha nem mentességet kínálnának a KKV-knak, hanem egész egyszerűen az ilyen jogszabályokat be sem nyújtanák. Hogyha mondjuk egy olyan új jogszabály születik, amiről a vállalatok 99,90%-át mentesíteni lehetne, akkor felmerül a kérdés, van-e értelme egyáltalán ilyen jogszabályt megalkotni? Aztán mit szeretnénk még? Jobb konzultációt. Itt a KKV-k véleményét nem igaz, hogy nem hallgatják meg, de ugyanakkor semmi hatása nincsen. Hiába hallgatja meg esetlegesen a bizottság a KKV-kat, nem látjuk ennek hatását. Aztán kulturális szemléletváltásra is szükség lenne. Új ö, módon kellene megközelíteni az uniós jogszabály alkotást. Aztán be kellene vezetni a csak egyszer elvetés és csak akkor kellene jogszabályokat alkotni és elfogadni, ha valóban szükség van azokra. Aztán a bizottság jelentősében szó esik a KKV-kkal való konzultációról is. Megpróbálják itt a COSME programot és a nemzetközi vállásról szóló közleményt is ide kapcsolni. Néhány tagállamban jól működik ez a konzultáció, erre hallottunk már jó példákat, de a mi tapasztalataink és általános benyomásunk azt mutatja, hogy sajnos a, nagyon sok esetben a European Enterprise Network vagy más hálózatok, konzultációs esetek nem érik el a KKV-ket. Tehát szeretnénk, hogyha figyelembe vennék a hálózatok tekintetében azt is, hogy nagyon különbözőek nemzeti szinten a KKV-k, de összességében azt mondhatjuk, hogy a COSME programnak örülhetünk. Az egyetlen probléma, hogy a bizottsági javaslatban egyáltalán nem jelenik meg a kisvállalkozói intézkedés csomag. Aztán különböző üzleti szervezetek, szövetségek nem jelennek meg az utólagos értékelésben, a nyomonkövetésben, és ezen kívül a célkitűzések sem teljesen konkréta, ami pedig a nemzetközi válását illeti a KKV-knek. Úgy gondoljuk, hogy a bizottsági közlemény jó irányba mutat, örülünk ennek az irányvonalnak. Az egyetlen, amelyen javítani kellene, az a European Enterprise Network működés, amit azt már említettem. És hát fontos lenne, hogyha a e közlemény végrehajtásában valamennyi érintett részt tudna venni. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm szépen. És megadom a szót Gabriel Gócsának. Parancsoljon 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, az anyanyelvemen fogok beszélni. Így könnyebb lesz. Megköszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. És hadd mutassam be ezt a magas szintű munkacsoportot, amelyet Stoiber elnök úr úr, Én ezt a munkacsoportot képviselem, így vagyok itt. 2007-ben kezdte a bizottságunk ezt a programot, hogy csökkentsük 25%-kal 2012-ig az administratív terheket. Eredetileg 42 jogszabályra összpontosítottunk, tehát ez volt a cél, de ezt a 42-t kibővítettük 72-re később. Ez gyakorlatilag az Európai Unió által okozott administratív terhek 80%-át fedi le hogyha számszerűsíteni akarjuk, akkor a teljes adminisztratív teher kb. 123,8 milliárd eurót jelent. Ez tehát a számszerűsített adat, a munkacsoportunk, a konzorcium is azt javasolta, hogy csökkenthetnénk ezeket a terheket 40 millió euróval körülbelül, és a jelenleg elfogadott intézkedések eddig azt eredményezték, hogy 27 millió eurós csökkentést tudtunk elérni, a továbbiakban elfogadott intézkedések pedig további 13 millióval fogják csökkenteni a meglévő adminisztratív terheket. Amikor elkezdtük ezt a programot, akkor Bajorország miniszterelnökével is együttműködtünk, az a munkacsoportban 15 különböző szakember, 15 különböző tagállamból működött együtt. Megfigyelők is vannak a munkacsoportunkban, az Európai Parlament is képviselteti magát, az elnökünk egyébként egy nagyon elismert szakértő, és a régiók bizottságának is van képviselője nálunk, valamint az Aktál holland felügyeleti szervezet, illetve a svéd felügyeleti szervezet. Eddig több mint 30 véleményt fogadott el ez a magas szintű csoport, és körülbelül 300 javaslatot fettünk le ebben a 30 véleményben arról, hogy hogyan lehetne a vállalkozásokat érintő üzleti terveket csökkenteni. Ezek közé tartozik az, hogy az elektronikus számlázást egyszerűsítsük, illetve az éves beszámolót, beszámoló elkészítését megkönnyítsük a mikrovállalkozások számára, a tahográfra vonatkozó jogszabályokat modernizáljuk. És most próbáljuk felmérni, hogy ezeknek az javaslatoknak, intézkedéseknek mekkora potenciája van a megtakarításra nézve, tehát 41 milliárd euró fölötti ez az összeg hogyha sikerül a terheket csökkenteni. Más témában is elfogadtunk több véleményt, konkrétan utalunk a KKV-kra, tehát konkrétan odafigyelünk az ő igényeikre. Például elfogadtunk egy véleményt, amely a rendszerek egyszerűsítésére vonatkozik a KKV-k számára, és kevesebb adminisztratív terhet jelent a szám, az ő számukra a REACH végrehajtásában, aztán például a kisméretű vállalkozások, amelyek halakat tenyésztenek az ő terheiknek a csökkentésére, de foglalkoztunk például élelmiszer termékekkel kereskedő kisvállalkozásokkal, az hozzáadott értékadó egyablakos ügyintézésével, a vámkódex egyszerűsítésével, és így tovább. Tehát rengeteg ilyen javaslattal foglalkoztunk, a, az egészségügyi és biztonsági rendelkezésekkel a munkahelyen, és így tovább. Elfogadtunk egy jelentést a legjobb gyakorlatokról, és ebben a jelentésben felsoroltuk több tagállamban tapasztalt jó gyakorlatokat. Hogy csak egy kis példát mondjak, Németországban működik egy úgynevezett KKV monitor, amely lehetővé teszi a kis és középvállalkozások számára, hogy már az európai jogszabályok átültetésének a folyamatásában az elején részt vegyenek. Ez azt jelenti, hogy a minisztérium rögtön a folyamat elején konzultál a kis és középvállalkozásokkal, és így folyamatosan meghallgatják az ő véleményüket az átültetés során. Aztán az Egyesült Királyságból egy másik példa, az új EU jogszabályok átültetésének a keretei. Itt is azt látjuk, hogy ha új administratív teher születik, akkor ehhez azt kell társítani, hogy egy korábban meglévő másik administratív terhet megszüntessenek. Így tehát nem nő a vállalkozásokon a teher, ráadásul a KKV-kra vonatkozzon egy moratórium, hogy bizonyos területeken a további terhektől ők mentesüljenek, például ilyen a munkajog. Így lehet biztosítani azt a stabil környezetet, amely ezeknek a vállalkozásoknak a növekedéséhez szükséges. A kisvállalkozások gyakran panaszkodnak arról, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik a jogszabályi környezet, és így nehéz ezekhez a változásokhoz alkalmazkodniuk. Aztán van egy másik kezdeményezés, határokon átnyúló kezdeményezés a KKV-k részére. A Cseh köztársaság, Ausztria és Németország vesz részt ebben a kezdeményezésben, és ennek az az alapgondolata, hogy segítsük a társaságokat abban, hogy a határon átnyúló kereskedelmet tudják folytatni. Tájékoztassuk a társaságokat, a határok közelében működő vállalkozásokat a jogszabályokról, jogszabályi változásokról, azért, hogy ezeknek a vállalatoknak a vezérigazgatói tudják, hogy hogyan szervezzék a cég a határon átnyúló tevékenységét. Láttuk egyébként azt is, hogy elkészítettük a jó végrehajtásra vonatkozó listánkat. Fontos elemeket soroltunk itt fel a jó gyakorlatokra vonatkozóan. Például a nagyon jó kacsusított rendszereket és folyamatokat át lehet venni, a kis és középvállalkozások esetében nem szeretnénk őket túlságosan terhelni, ajánlásokat is megfogalmazunk egyébként annak érdekében, hogy a kisvállalkozói intézkedés csomag végrehajtása minél hatékonyabb legyen. 2011. novemberében bizonyára tudják, az Európai Bizottság közleményt fogadott el. Ennek a kezdeményezésnek az volt a célja, hogy a kis és középvállalkozások felügyeleti terheit próbálják a minimálisra csökkenteni. Az első alapgondolat az megfordult most az a feltételezés, hogy egyenlőre abból indulunk ki, hogy a mikrovállalkozások eleve mentesülnek az adminisztratív terhek alól, vagy pedig karcsúsítottabb rendszerekbe vonják be őket. Tehát ezek a vállalkozások kevésbé, kisebb, kevesebb terhet kell, hogy elvigyenek. 2012. februárjában jelentette be eh, Barroso elnök, elnök úr a magas szintű munkacsoport eh, munkájának a kibővítését. 2014-ig fogunk dolgozni, és az új megbízatásunk azt is jelenti, hogy figyelembe kell vennünk a kis és középvállalkozások igényeit, aggájait, szükségleteit. Csak nagyon röviden az volt most a célom, hogy ezt a magas szintű munkacsoportot bemutassam, de mindenképpen szerettem volna kihangsúlyozni azt is, hogy a mi csoportunk különös figyelmet fordított a KKV-kra, és közöttük a mikrovállalkozásokra. Ugyanis egyfelől megvannak ezek a nagyobb vállalkozások, és a másik oldalon a mikrovállalkozások. Ez azt jelenti, hogy két külön világ létezik a mikrovállalkozásokra elmondható, hogy teljesen más az ő világuk, teljesen mások a hétköznapjaik, és a jogszabályi környezet változása, a szabályok átültetése számukra sokkal több nehézséggel jár. Általában az új szabályokat a nagyobb vállalkozásokra gondolva készítik, vagy fogadják el az Európai Unióban. Egész egyszerűen észben kell tartanunk azt, hogy először kicsiben gondolkodjunk, és a mikrovállalkozásokat ne terheljük túlzottan, vagy akár két különböző szintre is gondolhatunk mindig. Tehát nem vehetünk mindenkit egy kalap alá, el kell gondolkodni azon, hogy mi az, amit másképp kell megoldani egy kis vállalat esetében, hiszen egy ö, kis vállalat, egy mikrovállalat egészen másképp szerveződik, mint egy nagyobb ö, vállalat, és aztán még egy külön kategória a középméretű vállalkozások. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályokat is a, ezekhez a szintekhez kell igazítani. E, és ide például bejön a fogyasztóvédelem kérdése is. Mi történik? Ugye nyilván a fogyasztó nem foglalkozik azzal, hogyha egy termék, ami neki, hogy egy termék, ami neki megfelel, kis vagy nagyobb vállalkozástól származik-e. De persze a feltételek ugye és a körülmények mások. A munkahelyi biztonság egy olyan kérdés, amely szintén másként érinti a nagyobb vállalkozásokat és a mikrovállalkozásokat. Több irányel született ugye az auditokról, a kisebb vállalkozások számvira vonatkozó számviteli szabályokról ezek a kis vállalkozások, amelyeket gyakorlatilag a tulajdonosok irányítanak, állítják elő a saját beszámolóikat, hát elég, hogyha az adóhatóság megvizsgálja ezeket a beszámolókat, nem kell ezeket állandóan nyilvánosságra hozni, hát tudja a, saját, a vállalat tulajdonosa, hogy mit készített el. Ezt csak azért mondom, hogy a, illusztráljam, hogy a megközelítésnek az cég méretéhez kell igazodnia. Nagyon szigorú audit követelményeket a nagyobb vállalatok esetében tartjuk megalapozottnak. Nem akarok túl sok időt itt elvenni, de csak még egy szót a kivételekről, amelyeket szeretnénk látni. Olyan kivételek ezek, amelyek nem csak azt célozzák, hogy a mikrovállalkozások számára könnyebb legyen a teher, és hogy őket ugye kivonjuk a esetleg a hatály alól, hanem azt szeretnénk elérni, hogy nemzeti jogszabályok legyenek, tehát ösztönözzük a tagállamokat olyan nemzeti jogszabályok elfogadására, amelyek aztán karcsúsítják a helyi bürokráciát, a helyi rendszereket. Nem szeretnénk még tovább növelni a mikrovállalkozások terheit. Köszönöm szépen! Mondja az elnök asszony, és Rüvig úr az előadó következik. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony, és Hendrix eh, kolléga felé lenne egy kérdésem, mégpedig, hogyha a kivételekről beszéltünk, akkor ugye a legfontosabb kérdés az az, hogy eleve motivációkat kell teremteni arra, hogy valaki ezt önállóan megtegye. Tehát milyen motivációt tudunk teremteni arra nézve, hogy valakinek valaki kitűzze maga elé azt a célt, hogy önállóvá váljon. Ugye erről a célról már megbeszélgettünk. Pontosan a nők számára lehetne ezt a célt megteremteni, hiszen ők hatalmas potenciált jelentenek. Tehát hogyan tudnánk a fiatal hölgyeket arra motiválni, hogy vállalkozóvá váljanak. A második célcsoport, ez pedig amikor vállalatokat átvesz valaki, és ilyenkor gyakorlatilag valamilyen motivációt kellene teremteni arra, hogy a fiatalok számára ez egy vonzó cél legyen, hiszen egy hatalmas felelősséget kell ezzel magukra vállalniuk, és a harmadik fázis pedig az, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a szabadúszók, akik hát maguk számára dolgoznak, saját számlájukra, hogy őket valamilyen módon rávegyük arra, hogy foglalkoztassanak valakit. Tehát ugye az első lépés, hogy vállalják a felelősséget azért, hogy vállalkozók, és vállalják a felelősséget azért, hogy van foglalko- saját munkavállalójuk. Tehát, hogy a 35 millió szabadúszót hogyan tudjuk rábírni arra, hogy készek legyenek arra, hogy valakit alkalmazzanak, hiszen a foglalkoztatással nő a kockázatuk, és ezért is sok szabadúszó úgy döntött, hogy ő nem foglalkoztat senkit, hiszen ezzel saját maga számára tudja csökkenteni a kockázatot. A legutolsó pont az az Erasmus, az új fiatalok számára, és tudjuk, hogy már vannak tapasztalataink ezzel kapcsolatban, de ezért érdekelne, hogy a gyakorlatban milyen haszna, haszna van ennek a programnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fordasszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Egy-két megjegyzés az a kapcsolatban, amit itt az előadók mondtak konfliktusok. Hát többen említették, hogy nagyon sok kicsi vállalkozás van, ugye nyilván sokkal többen vannak, mint a nagy vállalkozások, és ezek a kis vállalkozások rengeteg különböző eh, ágazatban tevékenykednek, van, ahol a növekedés nagyobb, vannak olyan ágazatok, ahol kisebb. Eh, Hendrix úr fel is hívta a eh, figyelmet, hogy nem, akarjuk a, nem akarunk a növekedés elé akadályokat állítani. Ugye Rübig úr mondta, hogy már az egyfajta korlát, amikor valaki a második alkalmazottját fölveti, fölveszi. Én nem hiszem egyébként, hogy van olyan kisvállalkozás. Ugye nyilván a jogszabályalkotás illetve a jogszabályok vég, végrehajtására mindig lehet az opt-int használni, tehát ők megválaszthatják, hogy ha elérték azt a méretet, akkor ugye beessenek ebbe a kategóriába. De ahogy az előadó mondta, ugye a kisebb vállalkozások esetében alacsonyabb küszöböket alkalmazhatunk, és őket kihagyjuk, vagy pedig alkalmazunk egy másik megközelítést, hogy a szövegben azt mondjuk, hogy ezek és ezek a részek valamennyi vállalkozásra vonatkoznak, ahelyett, hogy állandóan említgetjük, hogy ez és ez nem vonatkozik a kisvállalkozásra. Én is amikor felmértem a saját körzetemben a vállalkozások helyzetét, megkerestek engem például foglalkoztatási jogszabályok, vagy a szülési szabadságra vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban, vagy az élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályokkal kapcsolatban hogy megkerestek engem, és ilyen kérésekkel fordultak hozzám, hogy itt egyszerűsíthetnék az ő terheiket. Nem csak mi, hanem a bizottság is odafigyelhetne, elgondolkodhatna ezen. Amikor a módosítókat benyújtjuk, akkor gondolkozzunk el azon, hogy szükség van-e arra, hogy ez a szabály mindenkire vonatkozzon tényleg a mi módosítóinkban is mindig ez a fajta megközelítés érvényesül. A bizottság is azt mondta, hogy először gondolkodjunk kicsiben. Nem tudom, hogy ezzel tényleg azt érik-e el, ami az eredeti szándékuk volt. Én azt szeretném látni, azt a kötelezettséget, hogy valahol közölni kelljen, hogy igen, ennek a rendelkezésnek a hatája minden vállalkozásra kiterjed, tehát hogy csak ott mondjuk, hogy tehát csak ott tegyünk külön megjegyzést olyan rendelkezésnél, amely minden vállalkozásra vonatkozik, ahelyett, hogy a kisvállalkozásoknak külön küzdeni kelljen ezekért a kivételekért, és mérítskéljük, hogy hány alkalmazottjuk van, stb. stb. Tehát nekünk kelljen bizonyítani azt, hogy egy rendelkezésnek valóban minden vállalkozásra vonatkoznia kell, és ne pedig fordítva, hogy a kisvállalkozások küzdjenek meg a kivételekért. És egy nagyon jó dolgot vetettek fel, Ugye, hogyha valakinek, valaminek kihatása van a KKV ágazatra, erre oda kell figyelni, én támogatom ebben önöket, viszont vannak olyan jogszabályok, amelyeknek nagyobb vállalkozásokra kell vonatkozni. Ugye ezért foglalkoztat bennünket mindig a monopólium helyzet, vagy az oligopóliumok, és így tovább egyszerűen vannak olyan jogszabályok, amelyeknek nagy vállalkozásokra kell vonatkozniuk, de amennyiben valamennyi vállalkozásra vonatkoznia kell egy érintett jogszabályra, akkor kell nekünk ezt alátámasztani és külön felhívni rá a figyelmet. Köszönöm szépen, Ódi úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönet illeti az előadókat is. Nagyon érdekesnek találtam azt, amiről Hendrix úr beszélt, ugye nagyon kritikus volt a bizottsággal szemben. Remélem, hogy a bizottság képviselői is hallották ezt. És remélem, hogy ezt tovább viszik ezeket a pontokat, és még megvitatásra kerülnek ezek a kérdés. Tehát itt nem mentességre van szükség, hanem egész egyszerűen a szabályok összességének egyszerűsítésére van szükség nem cserélhetnénk -e eszmét erről? Tehát, tehát a politikai kiindulási pontot kellene erősíteni arra vonatkozóan, hogy az egyszerűsítés a KKV-k, az európai KKV-k versenyképességének növelését támogatná, hogyha megnézzük a Európán kívüli régiókat, Brazíliát, az Egyesült Államokat, akkor nagyon fontos tehát az uniós KKV-k versenyképessége. Tehát jó lenne, hogyha esetleg nem úgy közelítenénk meg a kérdést, hogy a kicsiket mentesítsük, hanem mondjuk a nagyokra vonatkozzanak más szabályok. Például, amikor a nagy vállalatok ugye hiteleket kapnak, és aztán kudarcot vallanak a befektetések, akkor aztán nagyon komoly nemzetgazdasági problémákhoz is vezethet ez. És ez is egy olyan probléma, amely elég kényes, és a Stoiber csoporthoz fordulnék, amelynek mandátumát nagy örömömre Barószó úr meghosszabbította. Tehát az lenne a kérdés, hogy hogy a javaslatok intézkedése közül Barózó elnök úr melyeket szívlelt meg, és melyek azok a javaslatok, amelyek valóban végrehajtásra kerültek. Nagyon sajnálom, hogy a tagállamok nincsenek jelen e, konzultációkban, hiszen tulajdonképpen a KKV-kat terhelő szabályozók nagy, szabályok nagy része nemzeti szinten születik meg. Tehát az igazi egyszerűsítést nem csak uniós szinten, hanem a tagállamokkal együtt lehetne megvalósítani. Úgy gondolom, hogy valóban az lenne a fontos, hogy egy olyan európai térséget alakítsunk ki, amely megbízható, amely a bizalmon alapul, hiszen különösen a KKV körében nagyobb bizalmatlanság. Itt, tehát egész másképp kellene ezt megközelíteni, Bizalmat kell kelteni, egyszerűsíteni kell, a három szintnek együtt kell működnie, de leginkább a nemzeti tagállam szint bevonása fontos. Köszönöm. Köszönöm, Bernstein kolléga. Fú, formen, øh, mit spørgsmål rejser sig til øh, spørgsmålet om... Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem az administratív terhekre vonatkozna. Nem fogom megismételni azt, amit az előttem szólók elmondtak, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, ami engem érdekelne ezen a területen, és 2001 óta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Tehát, hogyha visszatekintünk az elmúlt időkre, az Európai Parlament, a Bizottság és az Európai Tanács, folyamatosan csak további terheket, adminisztratív terheket teremtenek. Ez a jogszabályalkotás immanens része. Mindenki, aki jogszabályt alkot, nyilvánvalóan terheket is ró a végrehajtókra. Aztán ugye bevezetése került a KKV teszt, és kitűztük ezt az administratív terhe csökkentésére vonatkozó célt. Ez nagyon fontos, hogy egy konkrét célt kitűzünk adott határidővel, hogy, hogy lássuk, hogy mit értünk el. Tehát úgy gondolom, hogy a következőkben ez a 25% ez komoly eredmény lenne. Köszönöm. Bene, allora non abbiamo più Köszönöm. Úgy látom, hogy nincsenek többen a hozzászólók listáján, úgyhogy akkor visszaadom a szót az előadóinknak a válaszolásra. Először Hendrik úrnak parancsoljon. 5 percet kap. Köszönöm szépen. To... Köszönöm szépen. Rubik úrnak szerettem volna először válaszolni, de ő elhagyta már a termet az ő kérdésére, vagy inkább észrevételére reagáltam volna. Először is meg kell vizsgálnunk azt, hogy a KKV-k, a kisvállalkozók számára mi a háttérmotiváció, mi indítja el őket a vállalkozás irányába. Az egy, egy vállalkozó elsődleges célja általában az, hogy szeretné megvalósítani az álmát. Valamit, valami fontos dolgot szeretne megvalósítani az életében és nem elsősorban pénzkeresetről szól ez, hanem valaminek a megteremtésére, és ezt is figyelembe kell venni. Ez az első pont. A második pont, ennek fényében a lehető legjobb környezetet, jogszabályi kereteket kell megteremtenünk annak érdekében, hogy aki vállalkozni szeretne, valóban jó vállalkozó válhasson. Aztán következő pont. Egy vállalkozás célja lehet, hogy itt eltérőek a vélemények, hogy mik a céljai egy-egy vállalkozásnak, de én megismételném azt, hogy általában a cél a, nem az, hogy újabb munkahelyet teremtsenek. Ez lehet, hogy sokkoló sokak számára, de egy vállalkozó a cégét akarja működtetni, általában nem azzal a célra hozza létre a vállalkozását, hogy munkájákat teremtsen, és minél több alkalmazottat vegyen fel. Hogyha szüksége van a vállalkozásnak alkalmazottakra, és további munkatársakra, akkor azokat majd alkalmazni fogja, és hogyha megvan a megfelelő pénzügyi háttér, akkor nyilvánvalóan foglalkoztatni és fog több embert. Aztán hogyan tudnánk a, a vállalkozások átadását segíteni, hogy fiatal vállalkozók kezébe kerüljenek a vállalatok. Ez is érdekli a mi szervezetünket, és a bizottság a 90-es évek közepén egy nagyon jó ajánlást dolgozott ki a nemzeti tagállamok számára. Mert ugye a legnagyobb problémát a vállalkozások átadásának tekintetében az, hogy, hogy egyáltalán tudatosítsuk azt, hogy milyen feladatok a problémákkal jár ez, és nagyon korán el kell kezdeni, akár a vállalkozás átadás előtt tíz évvel el kell foglalkozni ezzel a problémával. Nagyon fontos ugye az adózás kérdése, például az örökösödési adó is komoly terhet róhat a, az átadóra, és aztán a társasági jogszabályok is általában most a gyerekként bánnak a vállalkozások áltatásával. És ez nem igazán az uniós jogszabályokatást érint, hanem itt a nemzeti jogszabályokat érinti ez a kérdés. És a bizottság erre vonatkozó ajánlása hát valóban egy kiváló ajánlás, de sajnálatos módon nemzeti szinten, tagállami szinten ez nem került végrehajtásra. Aztán fordászony kérdésem nem gondolnám, hogy eltérő a véleményünk, hát csak 10-10 percünk van arra, hogy kifejtsük a szempontjainkat a jobb szabályozásról, és eh, valamiről meg is feledkeztem. Nyilvánvalóan a gondolk az előbb kicsiben elv mellett az arányosság elvét is szem előtt kell tartani, és itt nyilvánvalóan vannak olyan jogszabályok, amelyeknek igen, csak a legnagyobb vállalkozásokra kellene, hogy, hogy vonatkozzanak. Eh, de de a, mentes, a jelenlegi mentességek másképp jelennek meg. A jelentésben is nagyon zavar van a mentesség és a könnyített szabályozás körül. Itt a bizottság folyamatosan összekeveri ezeket a fogalmakat. Itt nagyon világosan különbséget kell tennünk a mentesítés, mentesség és az egyszerűbb ö, szabályozás között. Mi mindenképpen az egyszerűbb szabályozást támogatnánk a kkv részére. Úgy gondoljuk, hogy ez nem további probléma, amelyet itt felvetettünk, nem jelent további terhet, amit itt felvetettünk. Aztán a KKV nehézségéről is beszélt, amikor uh, ugye a belső piacra szeretnének belépni, akkor vannak olyan akadályok, amelyeket szembe találják magukat. Nyilvánvalóan igen, vannak ilyen akadályok, nehézségek, de az az igazság, hogyha a uh, mentességet kapnának, ez csak további terheket róna a KKV-kre. Sokkal jobb lenne, ha gondolkoz előbb kicsiben elvet alkalmaznánk, megfelelő módon már a jogszabályok megalkotása kezdetekor. Úgy gondolom, hogy minden észrevételre válaszoltam Rübik úr felvetéseire is. Grazie, la parola. Megköszönöm, és átadom a szót akkor Gucsa úrnak a válaszoláshoz. Köszönöm, tehát Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden reagálnék Rübig úr felvetéseire itt az ösztönzőkről volt szó, a KKV-k ösztönzéséről beszélt ön. Vállalkozói tapasztalataim azt mutatták, hogy, hogy a vállalkozók egyszerűségre törekednek, egyszerű szabályokat szeretnének, nem szeretnék bonyolítani az életüket. Nyilvánvalóan védeni kell a fogyasztókat is, de akkor is egyszerű, nem túl bonyolult rendszerek lenne szükség, ez már is ösztönzőleg hathat. Tehát, hogyha nincs túl sok akadály és nehézség, az már is ösztönzőleg hatat. Hendrix kollégánk is elmondta, hogy, hogy a vállalkozók ugye nyilvánvalóan az ügymenetet szeretnék megfelelőképpen fenntartani, működtetni szeretnék a cégüket, és nem szeretnének még plusz terhekkel, plusz szabályokkal foglalkozni, és nyilvánvalóan ezt is figyelembe kell venni. egy, egy nagy vállalkozás, ugye, egy nagy vállalat külön osztálya rendelkezik, amely egy-egy jogszabálya foglalkoztat, de hát ez egy teljesen más helyzet. Egy kis vállalkozás esetében a főnöknek nem biztos, hogy ideje van erre. Fordasszony ezen kívül a új alkalmazottak felvételéről is beszélt, hogy ez milyen problémákkal járhat. ugye az Egyesült Királyságban is számos KKV van, és hogyha mindegyik KKV egyel több alkalmazottat alkalmazna, akkor ugye úgy hangzott az eszás, hogy akkor a munkanélküliség meg is szűnhetne. De hát ez nem olyan egyszerű egy-egy vállalkozás számára, hogy még egy alkalmazottat foglalkoztasson. És ezen kívül ugye akkor lehet, hogy új szabályokra kell eleget tenni abban az esetben, hogyha nő az alkalmazottak száma de minden esetre ez mindig azzal jár, hogy a vállalkozó rengeteg időt veszít el a bürokrácia miatt, az adminisztratív terhek miatt. Tehát itt szó esett az egyszerűsítésről, hogy mindig ez legyen -e a vezérebb. Nem, hát alapvetően nem arról van szó, hogy a KKV-k, a vállalkozások számára mindig egyszerűsíteni kelljen a dolgot. Nem, alapvetően ez a jogszabályalkotást kellene vezérelni ennek az elvnek, hogy minden tiszta, világos legyen. De azt is figyelembe kell venni, a vállalkozások esetében a kicsi és a nagyvállalatok számára más szabályokat kellene alkotni, mert más helyzetben vannak ami pedig a magas szintű csoportot illeti, hát különböző javaslatokat dolgoztunk ki, és nagyon sok javaslatot átvett a parlament és a tanács is, megegyezésre jutottak bizonyos irányelvek tekintetében, megegyeztek abban, hogy a KKV-k javára módosítanak bizonyos irányelvjavaslatokat, és ez igenis a magas szintű csoport munkájának köszönhető. Igen, nagyon sok javaslatunkat elfogadott a, elfogadtak a bizottság részéről, és nagyon sok jogszabályjavaslatban megjelentek a mi javaslataink. Aztán van egy nemzeti szakértői csoport is, amely ezzel foglalkozik. A jobb szabályozással foglalkoznak ezek a nemzeti szakértők, ezek kívül van egy további munkacsoport, amely elsősorban az uniós adminisztratív terek csökkentésével foglalkozik, ez lenne ugye az úgynevezett Stoibert munkacsoport. Ami a, a az általam bemutatott célok egy részét már sikerült is elérni, a, ugye a 25%-os csökkentés, ez már sikere járt. Tehát valóban elmondhatjuk, hogy ez a célkitűzés, ez jó rész megvalósult, sikereket könyvelhetünk el, még hogyha nem is minden javaslatot sikerült eddig átvinni, Köszönöm szépen! ezeket a válaszokat. Úgy gondolom, hogy ezzel ezt a második panelt le is zárhatjuk. Most pedig köszönetet mondanék a két előadónknak, Hendrix úrnak és Kúcsa úrnak, köszönjük az ő előadásaikat. Chiediamo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 Bene, allora abbiamo fatto il cambio per la... Rendben, akkor úgy gondolom a megfelelő szónokok itt helyet foglaltak, itt mellettem a hármas panel előadóit köszönthetjük itt, és meg is kezdhetjük akkor ezt a harmadik szakaszt. Úgy gondolom, hogy jól állunk időben, és hát vannak még itt kollégák, akik, akik majd eszmecserét folytathatnak az előadások után. Először Daniel Kloké kapja meg a, a szót, a Business Europe igazgatója, öné a szó. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, hálás köszönet ezért a meghívásért, és Engedjék meg, hogy hagy gratuláljak az ITRE szakbizottságnak ehhez a meghallgatáshoz. Úgy gondolom, hogy széles körű konszenzus uralkodik arra vonatkozóan, hogy a KKV-kat segíteni kell a nemzetközi válás útján, és tulajdonképpen három fontos pontja van ennek a célkitűzésnek. Először is az egyik kérdés, hogy hogyan lehetne kiszélesíteni a nemzetközi kereskedelmi lehetőségeket. Ez a klasszikus kereskedelmi politikai menetrend, úgymond. Aztán a második kérdés, hogyan lehetne a KKV-k versenyképességét növelni, hogy a globális versenyben helyet tudjanak állni. Harmadik kérdés pedig az, hogyan lehetne hatékony támogatási szolgáltatásokat nyújtani a KKV-knek regionális, nemzeti és uniós elemek hogyan egészítetnék ki egymást e támogatás során. A bizottság közleményének legfontosabb pontjai ezek, ugye, amely a KKV-k a nagyvilágban címmel látott napvilágot. A, a nemzetközi tételt a KKV-k esetében 300 különböző programmal kívánja az Európai Unió támogatni. Kérdés, hogy ez hatékonyan valósul-e meg. Business Europe úgy gondolja, hogy ezek a támogató programok mindenképpen nagyszerű eszköztárát kínálják annak, hogy hogyan lehetne Európán kívüli országokba exportálni, és hogyan lehetne itt megjelenni. De mi, mi emellett azt gondoljuk, hogy ez az eszköztár mégsem elegendő ahhoz, hogy a teljességgel kimerítsék a, az Európán kívül lehetőségeket. Itt a szinergiák megteremtését például nem eléggé támogatja a bizottsági javaslat. Éppen ezért fontosnak tartjuk azt, hogy számos prioritásra bíró piacon most már a bizottság támogatja az európai dimenziót. Nyilvánvalóan ezt nem sikerül még megvalósítani, um, ugye a Lisszaboni szerződés nagyon sok szempontból a tagállamokra rója a felelősséget és a feladatokat a kereskedelmi politika terén. Ez tény, és igazából talán ez is az egyetlen reális és hatékony modellje számos támogatási funkciónak. De minden támogatási funkciót ról nem mondhatjuk el azt, hogy, hogy az európai együttműködés megfelelőképpen támogatnak. Vannak olyan támogatások, amelyek egy-egy cég számára stratégiai jelentőséget bíradnak, de vannak olyan olyan cégek, szolgáltatások, vállalkozások is, amelyek tulajdonképpen függetlenek egy adott országtól, vagy egy adott régiótól. Éppen ezért mi támogatjuk az uniós együttműködés, de ezen kívül támogatjuk a közös támogatási koncepciókat, akkor, hogyha a méretgazdaságoság ezt indokolja, különböző szolgáltatások tekintetében ugye a hatékonyságot növelheti azt, hogyha együtt működnek, vagy együttes támogatásban részesülnek a KKV-k. És vannak ugye olyan cégek is, ahol nem feltétlenül stratégiai fontosságú ez a fajta támogatás, nagyon fontos az üzleti tevékenység felmérése, az, hogy milyen ellátási lánccal egy-egy, vagy milyen ellátási láncba kapcsolódik egy-egy vállalkozás. A Business Europe ö, támogatja a bizottságot arra vonatkozóan, hogy, hogy osszuk meg a feladatokat a harmadik országban működő támogató hálózatok között. Részben támogatjuk azt is, hogy egyszerűsítsük az információs és szakértői központokat a harmadik országokban. A hozzáférés ezen információs központokhoz mind európai KKV-k számára nyitott kell, hogy legyen, illetve és ez vonatkozik mind az adott információkat szolgáltató központhoz kapcsolódó cégekre, mint pedig az ettől független cégekre. És úgy gondolom, hogy ezeket az információkat térítésmentesen kellene biztosítani. Az ennél konkrétabb, specifikusabb információkat viszont díjazás ellenében kaphatnák meg az érdeklődő vállalatok. A, a COSME program és támogatja ugye a határon átnyúló tevékenységeket, és a szakértelem megosztását a különböző támogató központok között. Először is fel kellene térképezni, hogy milyen támogatási szervezetek, milyen támogató központok léteznek már, annak érdekében, hogy az intelligens együttműködést tudjuk segíteni. Ezt a feltérképezést mindenképpen úgy kell kialakítani, hogy minőségi szempontokat is vegyen figyelembe, tehát a támogató központok által nyújtott szolgáltatásokat minőségi szempontból is fel kellene mérni. Enélkül nem lehet megfelelő együttműködést kialakítani. Most pedig néhány szót szólnék az Európai Vállalkozási Hálózatról, és a 300 partnerből álló hálózatról. Ez ugye most már elsősorban a vállalkozások nemzetközi vétételével foglalkozik. Business Europe partnereinek tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy, hogy a nagy fenntartások állnak még fenn egyes tagállamokban. A KKV-k tapasztalatai néhány helyen nem igazán pozitívak, hanem sokkal inkább negatívok. De ez országfüggő, hogy hogyan állnak a KKV-k, hogyan értékelik a KKV-k az EEN szolgáltatását. Mert vannak olyan tagállamok, ahol nem igazán eh, koordinálják és integrálják ezeket a szolgáltatásokat a helyi vagy regionális kezdeményezésekkel, és ez nyilvánvalóan ez ahhoz vezet, hogy párhuzamosságok, átfedések lépnek fel az adott országban. Az EN nek sokkal inkább proaktív szerepet kellene vállalnia. Például magának is aktívan kellene keresnie azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközivé válhatnának tehát nem kellene csak arra várniuk, hogy kopogtassanak be az érdeklődők az ajtajukon. A bizottság úgy gondolom, hogy tisztában is van azzal, hogy itt újra kell értékelni a helyzetet, és mindenképpen értékelni kell az ilyen eddigi szolgáltatásainak eredményeit. És nem csak statisztikai adatokra gondolok, hanem minőségi szempontból is értékelni kellene azt, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt az ilyen, és meg kellene vizsgálni azt, hogy a KKV-k nemzetközi válását valóban támogatták-e a European Enterprise Network szolgáltatásai. Itt elsősorban az irányítási modellt kellene felülvizsgálni. A jelenlegi irányítási és management modell nem igazán járó hozzá ahhoz, hogy az egyes EN tagok valóban szorosan együttműködjenek, különösen az üzleti szövetségeket nem igazán vonják be az EN prioritásainak kidolgozásába. És itt a döntés az hogy folyamatot valóban úgy kellene alakítani, hogy ők is részt vessenek ebben, és úgy látjuk, hogy a bizottság már is dolgozik ezen. és úgy gondoljuk, hogy átfogóan kellene az eredményeket felhasználni. Tehát mi támogatjuk azt, hogy a, te, azt, hogy a bizottság a portfólió egészét kívánja javítani, a költséghatékonyságot példának okáért, vagy az átláthatóságot. a kozmák keretében kellene ezt az értékelést elvégezni, és meg kell állapítani, hogy hol vannak meg a feltételei annak, hogy a célkitűzéseket el tudjuk érni, és hol kellene javítani a feltételeken. Aztán a KKV központokat is felül kellene vizsgálni, a különböző támogatási kezdeményezéseket, a klaszterképzési és oktatási támogatásokat is mind-mind meg kellene vizsgálni. A Business Europe rendkívül pozitívan értékeli azt a kezdeményezést, amely klaszterekkel keresztül illetve exportkonzorciumokon és hálózatokon keresztül támogatná a KKV-k nemzetközi válását. Ezek a legjobb eszközei a KKV-k exportjainak lebonyolítására, és a bizottsági kezdeményezések is ugye azt célozzák, hogy nemzetközi konzorciumok álljanak fel, és ezen kívül a menedzsereket is kiképeznek arra, hogy hogyan lehetnek klaszterekben együttműködve a KKV-k hatékonyságát, versenyképességét növelni mindenképpen fontos az, hogy a KKV-k nemzetközi válása horizontálisan megjelenjen a különböző uniós szakpolitikákban, mert erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Például a tőkekövetelmény irányel felvizsgálata során is megfeledkeztek erről a pontról, de talán a parlament foglalkozni fog ezzel a szemponttal is. Aztán a lokalizációs stratégiák, ugye nagyon sok feltörekvő országban látjuk azt, hogy, hogy sok európai vállalat kiszervezi ide a működését, vagy pedig feltörekvő országok helyi kkv működnek együtt. Ezt a stratégiát is támogatni szeretném. Köszönöm szépen! most pedig Karl Hátlép adja meg a szót az osztrák kereskedelmi kamara képviselője. Uh, Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Én itt a gyakorlati oldalról megközelítve beszélek e, a mai témánkról, több mint húsz éve foglalkozok ezekkel a felvetett kérdésekkel. Az osztrák kereskedelmi kamara 1848-ban alapult, és 1946-ban egy közöki kamaraként e, került bejegyzésre, és 440 ezer osztrák vállalat tagja, és nagy része e, valóban kis vállalat. Tehát itt, tehát itt mi nagyon sokat foglalkozunk a KKV-k kérdésevel. Az AFEK VKÖ, ahogy a rövidítésünk alapján hívjuk ezt a szervezetet, nagyon aktív tagja a Eurosampnak, és nagyban támogatja az európai kérdéseket, és, és örülünk annak, hogy az Európai Parlament és a Bizottság szerepe e, erősödik nagyon sikeresen végezzük a munkánkat Ausztriában. Úgy gondoljuk, hogy a KKV-k támogatása szempontjából nagyon fontos eh, a nemzetközi vállás. Az, amely, az osztrák kereskedelmi és ipari kamara jogi mandátummal bír, eh, az osztrák külkereskedelmi osztály eh, működteti, ezt Adventes Ausztriának hívják. Tulajdonképpen talán a legrégebbi európai kereskedelem támogató szervezetről beszélünk, több mint 65 éve tevékenykedünk e téren, éppen ezért úgy gondolom, hogy a mi tapasztalataink fontosak lehetnek. 115 külképviseletünk van 70 országban, különböző kereskedelmi szakértők vezetik ezeket a kirendeltségeket, akik kapcsolatban állnak az osztrák követségeket. Tehát nagyon hatékony itt az együttműködés. Körülbelül 20 ezer osztrák vállalkozást segítünk, támogatunk évente. Amint mondtam, ezek nagy része valóban kicsi vagy közepes vállalkozás. Világszerte rendkívül sok rendezvényt szervezünk, egyharmadát Ausztriában ennek, és a nemzetközi válással is foglalkozunk, illetve piacfelmérésekkel, ágazati kérdésekkel bárhol a világon e, foglalkozunk. Van egy internetes platformunk is, ahol több mint két millió nemzetközi látogató látogatott már meg minket, és a nemzetközi vállás úgy gondoljuk, hogy helyi szinten kezdődik, és a regionális kamarák hálózata és az osztrák kamarai tagság úgy gondolom, hogy rendkívül fontos szerepet játszik a nemzetközi céljaink elérésének érdekében. Nézzük meg, hogy a kereskedelem támogatás hogyan is működik. Ez úgy gondolom, hogy a mi problémáink olyanok, amelyekkel a bizottságnak, az uniónak is szembe kell majd nézni. Számos tanulmány született már a kérdésben, a világbanki kutatás például azt mutatja, különösen azon KKV-kat támogatja a kereskedelem támogató szolgáltatás, amelyek információhiányban szerveznek, és az export támogató ügynökségeknek nagyon közel kell állniuk az egyes vállalkozásokhoz, jól kell ismerniük az adott szolgáltatókat, és mindenképpen elszámoltatatónak kell lenni egy-egy ilyen ügynökségnek a vállalkozók felé. Nem szabad a mindennapi élettől távol álló és csak közpénzekkel dolgozó ügynökségek nem fognak működni, és mindenképpen érthető és nem túl összetett módon kell működni ezeknek az ügynökségeknek, mert különben elveszítjük a KKV-kat, ha túlságosan bonyolultak az eljárások, hogyha komolyak az administratív terhek. Úgy gondolom fontos az egyablakos rendszer, a könnyen hozzáférhető rendszer, amelyben megbízhatnak a vállalkozások. Amit már elmondtam, Ausztriában a mi rendszerünk igencsak közel áll a vállalkozásokra. A Szövetségi Gazdasági Kamara működteti ezt a helyi kamarákkal együttműködve. Az osztrák cégeket szolgáljuk Ausztriában és Ausztrián kívül is. Az osztrák cégek kamarai tagságot fizetnek, tehát ők is támogatják a mi kereskedelm támogató szolgáltatásainkat, és a gazdasági minisztérium is finanszíroz specifikus programokat, amikor úgy gondolja, hogy, hogy többlet értéket tudunk, többlet értéket tudunk szolgálni az export támogatás, kereskedelem támogatás terén. Itt például az oktatási szolgáltatások exportját is támogatja a gazdasági uh, minisztérium, mi a tagsági díjakon keresztül nem tudnánk a saját forrásokba finanszírozni ezeket a programokat, például a okája. CEU és a nemzetközi válás, ami szempontokban láthatjuk, hogy a bizottság pénzzel, forrásokkal, kezdeményezésekkel támogatja a nemzetközi vállást. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság kulcsfontosságú szerepet töltít be, és már talán korábban is hallottuk az ön előadása során, hogy a kulcsfontosság fontosság a, a bír a kereskedelmi politika és a piaci hozzáférés. Úgy gondolom, hogy amit a bizottság itt tesz, az már működik, de még jobban működhetne, még közelebb kellene lenni a tagállamokhoz és az európai KKV-khoz. A piaci hozzáférési adatbázis úgy gondolom egy olyan eszköz, amely valóban szinergiákat teremt a, a nemzeti képviseleti irodák tudnák az információkat itt szolgáltatni. Fontos, hogy lássák, hogy mivel állnak szembe a vállalkozások, amikor az európai piacra kilépnek. Itt a jogszabályalkotásra vonatkozóan is szükség van információkra, de napja az európai KKV-ket érintő mindennapi problémákról is kellene információkat szolgáltatni. Aztán fontos az európai lobbizás, és úgy gondolom az európai nagykövetségek erősíteni fogják az unió pozícióját Kínában és Japánban láthatjuk, hogy milyen tapasztalatok vannak már, láthatjuk, hogy a nagyon sok kétoldalú kamarai kapcsolat áll fenn például Japánnal, és, és a piaci hozzáférés és standardizációs szabályozás és eh, a non-tarifális akadályok esetében is ők fontos kérdéseket vetettek fel. Úgy gondolom, hogy működik ez a fajta lobbizás, úgy gondolom, hogy talán Rübig úr említette az Erasmus a vállalkozók számára című programot. Ez is egy olyan program, ahol túl nagyok a kiadások, és Európai Bizottsági Uniós támogatással lehetne ezt megvalósítani. Japán, Korea esetében itt már meg lehet mutatni, hogy vállalati szinten hogyan működhet ez, hogy például Japánban, Kóreában képzés kínálnak az európai vállalkozók eh, alkalmazottainak, így lehetne például különböző együttműködés hálózatokat is javítani. Ismerek olyat, aki osztályoldalon részt vett egy ilyen programban, és most már eh, maga is részt vesz az ESZFO támogatási szolgáltatásokban úgy látjuk, hogy vannak olyan dolgok, amelyek nem működnek, nagy a konkurencia, a versengés, például a Németország és Ausztria között folyik komoly együttműködés, de nagyon sok ágazatban közvetlen riválisak vagyok Spanyolország, Franciaország, Olaszország esetében, a Cseh köztesség esetében, más kelet-európai esetében is azt láthatjuk, hogy azért uh, konkurencia áll fenn és aztán felmerül a kérdés, hogy a különböző kereskedelmi vásárok milyen hozzáadott értékkel bírhatnak számomra. Nehezen értelmezhető az, hogy az uniós rendszer hogyan tud olyan rendszert biztosítani, amely könnyen, ö, könnyen érthető, mert nagyon sok vállalat nem uniós szintről várja a támogatást és a fellépést ezen a téren összességében úgy gondoljuk, hogy a kereskedelem támogatás és a piaci hozzáférés a legnagyobb kihívás az unió számára, eh, akár KKV-k, akár más váltok számára. Láthatjuk, hogy a legtöbb eh, Brazíliába, Kínába és más célzott piacokra irányuló exportok esetében az uniós vállalkozások nem fognak domináns szerepet játszani, csak részét képezik az ellátási láncnak, illetve sokszor közvetetten vesznek részt az ellátási láncban. Tehát úgy gondolom, hogy a, a célzott piacok esetében el kell gondolni, mit tudunk mi kínálni az unió részéről, és a BRIC országok esetében talán nem a KKV-k szerepét egyelőre a bizottság még nem igazán vizsgálta meg, ezt át kellene értéken. Aztán az európai lobbizás, amit mondtam, hozzáadott értéket teremthet, a, a TRIPS és például fontos eszköz lehet, de mindenképpen világosan meg kell mutatni azt, hogy egy-egy vállalat mit nyerhet a lobbizás által, mondj, például Tajáni biztos úr segítségével Dél-Amerikában próbáltunk ilyen lobbizást, ilyen kereskedelmi támogató szolgáltatásokat nyújtani, de hát láthattuk, hogy a kereskedelmi politika nem megfelelő ebben az esetben. Mexikóban például nagyon sok európai KKV kénytelen volt visszavonulni a piacról. Úgy gondolom, hogy a már létező kereskedelm támogató szervezetek, legyenek azok olasz, brit, vagy francia, vagy kelet-európai szervezetek, már jelenleg is kiváló képviselettel bírnak nagyon sok fontos piacon, tehát itt kiegészítő szerepel kellene bírni. Itt mindenképpen a már létező szervezetek, szolgáltatások működését és támogatnunk kell. Úgy gondoljuk, a KKV-k nemzetközi válása egy folyamat, mindenképpen már helyi szinten támogatásra van szüksége a KKV-knek. A European Enterprise Network, illetve a kamarai szolgáltatások itt helyi szinten többet tehetnek, aztán a piaci támogatást inkább nemzeti szinten kellene megállni, mert itt nagy a konkurencia az egyes tagállamok között, és hogyha talán az Európai Parlament együttesen is támogathatja ezeket a célokat, de lehet, hogy a helyszínen egész másképp áll a helyzet. A KKV-knak olyan partnerekre van szükségük, amelyekben megbízhatnak, tehát helyi szinten ez jobb működik. Aztán a KKV-k támogatása mindenképpen a keresleten kell, hogy alapuljon. Mi emellett meg megkérdezzük azt is, hogy a bizottság megfőképpen jelölte ki a célzott piacokat, tehát hogy BRIC országoknak kellene lenni a prioritást élvező piacoknak, nem kellene esetleg máshol is szétnéző. Kína is fontos piac, nyilvánvalóan látjuk, hogy már itt, itt működik a dolog, de nagyon sokszor párhuzamosságokat teremt az, hogy a tagállami képviseletek mellett uniós képviselet is megjelentett. Tehát itt mindenképpen meg kell nézni, hogy hatékony, költséghatékony -e az, amit az Unió kínál, az adófizetők pénzét megfelelőképpen használják-e fel. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Megadom a szót Rübig úrnak. Ja, danke, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ami elhangzott, az nagy mértékben felvázolta azt, hogy milyen irányba kell elmozdulni az Európai Uniónak az egyszerűsödés, az átláthatóság irányába, és nagyon fontos, hogy világosan érthető ajánlatot, kínálatot tudjunk a cégeink számára küldeni. Brazíliában, az Egyesült Emirátusokban és más Európán kívüli országokban a legfontosabb kérdés az üzleti közösségben, hogy a vízumkönnyítések megtörténjenek. Hiszen itt a mi bizottságunkban már jó ideje eh, próbáltunk kutatóknak és tudósoknak vízumkönnyítéseket elérni, a csodon már létezik egy irányelv is, és lehet, hogy el kellene gondolkozni arról is, hogy hogyan lehetne a vízum könnyítéseket a kis és közepes cégek számára, akik például export és import területén tevékenykednek, valamiféle könnyítést szintén elérni a vízumokkal kapcsolatban, és nagyon érdekelne a véleményük azt ér, érintően, hogy hogyan lehetne a vízum részlege valamiféle kapcsolatot fölvenni ebben az ügyben. A képesítési eh, bizonyítványok elismerése az egy bilaterális kérdés, és érdekelne, hogy nem lehetne-e valamiféle bilaterális megállapodásokat kötni az, egy, az Európai Unió és más cége, más országok között a világon kötni, hiszen ezek az elismerési megállapodások nagyon fontos alapját jelentik a, ennek a munkának. A kettős adóztatás az szintén egy nagyon fontos kérdés, hogy áll a helyzet ezzel? Hiszen ez is egy olyan helyzet, amit az Európai Uniónak fókuszba kellene helyeznie, hiszen ennek az elkerülése nagyon fontos kérdés azt illetően, hogy az exportgazdaságunkat, importgazdaságunkat hogyan tudjuk erősíteni kifelé, és a szabad kereskedelmi uh, egyezményekkel, mondjuk az Egyesült Emirátusokkal kapcsolatban, hogyha összehasonlítom, ahol az ilyen jellegű munkára se áfa, se semmilyen jövedelemadó nem merül föl, hát ezzel mi nem tudunk versenyezni jelen pillanatban. Nem tudom, hogy hogyan látja ezt a helyzetet ön. Köszönöm. Kreuzmer kolléga nem. Akkor Pródi úr. Eh, grazie, signor Presidente. Ehm, Köszönöm, elnök asszony. Én egy kicsit általánosabb kérdést szeretnék föltenni. Volt egy olyan javaslat, hogy az európai technológiai platformokat létrehozzák, és ez a kis és középvállalkozások szempontjából nagy könnyebbséget jelent, hiszen az együttműködést segíti a kutatásfejlesztés terén a nagyobb vállalkozásokkal. Aztán a gyakorlatban ez a gondolat egy picit eltévejedett a gyakorlati megvalósítás során. Nekem az a véleményem, hogy ahelyett, hogy a problémát mondjuk a, az olasz ipari szemszögből nézzük, még azt is figyelembe kell venni, hogy az együttműködésnek vannak úgynevezett marzsai, több vállalkozás is van, amelyet ugyanaz a keret foglalkoztat, ugyanaz érdekel, már a termelésben például, és lehetne ebből kiindulni, hogy mondjuk a standardek, az anyagok felhasználása a gyártásban, környezetvédelmi szempontból, és így tovább. Tehát ezek lehetnének az együttműködés első lépcsői, mondjuk a közös pontok, a közös érdekek, és aztán ki lehetne ezt bővíteni, mondjuk kutatásfejlesztésre, hogy bizonyos termékeket, folyamatokat fejlesztenek ki. Én úgy gondolom, hogy ez még mindig egy olyan dolog, amire jobban lehetne támaszkodni a Horizont 2020 keretein belül egy kicsit jobban be lehetne vonni a kis és középvállalkozásokat a fejlesztés, kutatásfejlesztésnek ezen a fajta logikájába, mert ez számukra is komoly előnyökkel járhat. Köszönöm. Köszönöm. Vittori Prodinak és Patricia Tolja következik. Megköszönöm elnök asszony először is ezeket a hozzászólásokat és előadásokat, így most lesz mivel foglalkoznunk, mind dolgoznunk, nem csak a parlamentnek, hanem a bizottságnak is. Volt egy-két dolog, ami megragadt bennem. Kloké úr, nem tudom, hogy jól mondom-e a nevét, beszélt egy olyan szükségletről, amelyel kapcsolatban egyetértek önnel, és hát mindenképpen együtt kell így dolgoznunk a szakbizottságban. Ez pedig a kvantitatív és kvalitatív értékelést jelenti. Ugye mi ezt a hálózatot szeretnénk kihasználni, nem hagyhatjuk azt, hogy a helyzet spontán alakuljon. Ugye vannak olyan tagállamok, ahol nagyon jól kiépült a hálózat, hogy ön is mondta, más hozzászólók is mondták, hogy megvannak a, a szereplők, a helyi érdekeltek, érintettek, és nagyon jól működik a hálózat. Vannak más esetek, ahol ö, nem ennyire szervezett minden, és egy kicsit a véletlenre van bízva a dolog. Tehát ezzel kapcsolatban érdemes lenne még jobban elgondolkodni, és remélem, hogy ezt mindannyian meg is tesszük. Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólót itt a listámon, és nem is kérnek mások szót, úgyhogy akkor visszaadnám a szót először is Daniel Klokének, az előadóink egyikének. Thank you very much, Mrs. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom fordított sorrendben venni a felvetéseket és mondjuk a legutolsóval kezdeném. Az EN esetében hát igen, itt az alkalom, hogy lépjünk és megnézzük, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy az irányítást a megfelelő módon alakítsuk. Az üzleti prioritásokkal mindenképpen foglalkozni kell. Nem szabad elfelejteni azt, hogy két menedzsment struktúráról van itt szó. Van egy olyan csoport, amely a tagállamokból áll, illetve harmadik országok képviselőiből, és van egy másik amelyet szenior tanácsadó csoportnak neveznek, na és akkor van egy másik, amelyet a vállalkozói szellem és innováció támogatására hoztak létre, tehát ez a vállalkozói szellemmel és innovativitással foglalkozó munkacsoport. Előfordul, hogy tagállamonként egy vagy akár kettő küldött is érkezik, de ezek a küldöttek nem néznek körül eleget a saját hazájukban, az az igazság, és nem, nem feltétlen vannak tisztában az üzleti vállalkozások prioritásaival. Én ezért javasolnám, hogy egy újfajta menedzsment szerkezetet hozunk létre, ahol a partnerek, és mindegy, hogy most itt akadémiáról, különböző tudományos intézetekről, vagy regionális fejlesztési ügynökségekről van szó, vagy a vállalkozások képviselőiről, de a lényeg az az, hogy valamennyi partner ülhessen az asztal körül, és legyen lehetőségük arra, hogy befolyással legyenek a prioritások meghatározására, tehát az éves programokban, illetve a hosszú távú programban. És Pródi úr kérdésével, kérdésével folytatva, én szerintem Igaza van, üdvözlöm ezt a kérdést, nagyon örülök neki, mert nem volt alkalmam az előadásomban hangsúlyozni eleget azt, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a nemzetközi szintére való kilépését mindenképpen támogatni kell, ezt be kell építeni az összes politikába, kutatás, fejlesztés, innováció és így tovább. Nagyon-nagyon releváns az innováció esetén is az, hogy segítsük a kis és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások együttműködését. Hát tulajdonképpen a cselekvésből, a gyakorlati tapasztalatokból tanulunk. Az európai platform adott lendületet, egy bizonyos reményeket keltett az információ terjesztés és egyebek kapcsán, de azért nem működött olyan jól, mint ahogy reméltük. Annak minden esetre nagyon örülünk, hogy a Horizon 2020-ban megjelenik ez az integrált együttműködés és a közé, illetve a magánszféra együttműködése. De a társadalmi célkitűzések elérése is nagyon jelen van. Ezen belül hát mindenképpen ki kell majd használni az összes lehetőséget, amit ez kínál. Nincs kétségem felől és Rübig úr kérdésére válaszolok ezzel, hogy a képesítések kölcsönös elismerése az segít a kkv esetében, de akár a mikrovállalkozások esetében, mert ők is kiléphetnek a nemzetközi szintére. Így könnyebb ö, csapatokat összehozni külföldön, és itt azért még előrébb kell lépni, tehát a kölcsönös elismerés terén, illetve a tárgyalásokban, két vagy több, több oldalú tárgyalásokban. Na hát pénzügyi kérdésekben nem vagyok azért nagy szakértő. Ódi úr említette korábban még a vitában, hogy mindenkire ugyanazokat a játékszabályokat kellene, hogy alkalmazzuk, és ez, erre bizony a pénzügyi szabályok is vonatkoznak. Versenytársainkra állandóan oda kell figyelnünk, hogy náluk milyen szabályok vannak érvényben, mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezek a szabályok aztán gyakorlatilag büntetésként jelentkezzenek a KKV-k számára. És Rübig úr is nagyon helyesen jelentette ezt ki. Nagyon jól fogalmazta meg azt az igényt, hogy ne hagyjuk, hogy a KKV körülfeszítéseinek az eredménye aztán füsté váljon, hanem hadd fektessék ezt be a saját vállalkozásukba. Én ennyit mondanék a kérdésekre válaszként. Köszönöm szépen, Karl Harbour következik. Um, um a Themen, die Sie angesprochen haben. Hogy akkor, tehát a Rubik úr által feltett, Rubik úr által feltett kérdésekre rátérjek, hát mi azt gondoljuk, hogy az európai külügyi szolgálattal lehetségesé kell, hogy váljon az, hogy a vízum ügyeket hatékonyabban, szorosabban tudjuk a jövőben intézni, és pontosan azt látjuk, hogy a tudósok, kutatók számára, de egyébként az üzleti élet szempontjából is valamiféle prioritási szabályt szeretnénk alkalmazni a Schengeni szabályok alkalmazásával. Tehát azt gondolom, hogy itt már van egy konszenzus, hogy a prioritások szempontjából és szükségességek szempontjából itt egy progresszivitást kellene bevezetni a rendszerbe, tehát a kvalifikált bevándorlást valószínűleg el kell, hogy fogadjuk, és ebben már kezd kialakulni egy konszenzus, tehát gyakorlatilag Ausztriában is már kialakul egy olyan megoldás, ami kutatási és tudományos bevándorlást és ennek a megkönnyítését szolgálja. A nemzetközi hálózatok kialakításának az érdekében azt hiszem, hogy nagyon nagy előrelépés történt a nemzeti kvalifikációk elismerése az egy nagyon jó platformot jelent ennek érdekében, ezt még tovább kell folytatnunk. Németországban és Ausztriában a német nyelvű országokban a duális képzési rendszer is ezt szolgálja, egy nagyon magas szintű oktatási rendszert jelent, és meg kell, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan lehet ezeket a kvalifikációk elismerését ebbe beiktatni. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell gondolkoznunk mindenképpen továbbra is Európában. A kettős adóztatás elkerülése Európában. Ez ugye egy tagállami kompetencia, tehát itt bilaterális keretre van szükség, erre ez meg fog születni. Itt gyakorlatilag a Zero Taxons az emirátusokat említette, és hát gyakorlatilag ott valószínűleg ők sem fogják tudni azt a nyomást elkerülni, hogy legalább valami minimális adóztatást bevezessenek, hiszen gyakorlatilag ez egy versenytorzítást jelent jelen pillanatban a gyakorlatban. Pródi képviselő út úr által felvetett kérdés egy nagyon lényeges kérdés. Pontosan a kisebb, legkisebb cégek számára nagyon fontos a nemzetközi szintéren ez a kérdés eh, Németország és az Egyesült Államok, Kína, India eh, vonatkozásai nagyon fontosak. Éppen ebben az összefüggésben egyre többet kell tennünk. Az Európai Unió eh, a kutatás támogatást nagyon erőteljesen nemzetközi hálózati támogatási szintre emelte, és azt gondolom, hogy a trade szervezetek részéről pontosan a PR nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag az erőforrások nagyon erőteljesen a kutatás területén zajlanak, és ezért a nemzetközi piacra dobás terén nagyon kevés erőforrás marad. Tehát ezen a téren még van mit tenni. Nagyon köszönöm Önöknek a megjegyzésüket. A European Enter Price network kapcsolatban is, de azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban már mindenre válaszoltam. Köszönöm. Abbiamo concluso anche Nagyszerű, akkor ezzel lezártuk a harmadik panelt is. Megköszönjük tehát szakértőinknek az előadásokat, illetve hogy válaszoltak a kérdésekre. Kérem, hogy foglalják el a helyüket a hallgatóságban. Nagyon köszönjük még egyszer. Adesso noi volevamo innovare un po'. Most pedig egy kicsit innovatívak leszünk, és megkérdezzük, hogy előadóink a rendelkezésünkre állnak-e, mert látom, hogy van egy kis időnk, most sikerült, általában mindig kiszaladunk az időből, most az a rendkívüli helyzet állt elő, hogy van még időnk. És az a nagy szerencsénk, hogy nagyon hozzáértő, tapasztalt előadók vannak itt a körünkben. Ugye Rübig úr, Kreutzmann úr és más kollégák is, de talán őket kérném, hogy néhány percben el tudnak-e mondani a véleményüket a ma délelőtti vitáról, mert szerintem ez nagyon hasznos lenne a mi munkánk, mi munkánk szempontjából. Tehát egy utolsó-utolsó kört még tarthatunk a hozzászólásokkal, és tényleg a ma délelőtti eszmecserére kérem, hogy összpontosítsanak a kérdésekre, válaszokra, talán ha még további válaszokkal tudnak szolgálni. Az idők, idő, határidő ugyanaz, mint délelőtt, és először Leof úrral kezdjük a kört. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Möglichkeit noch. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, hogy lezárásképpen még egyszer szólhatok a vitához. Nagyon örülök, hogy ma többször is szóba került a European Enterprise Network, és örül annak is, hogy megerősítették azt a véleményt, hogy az aktív EN tagok a jövőben komolyabb részvételt kell, hogy nyerjenek. Láthatjuk, hogy a nemzetközi válás témája ilyen szinten még nem igazán valósul meg, intézményes szinten nem sikerül még megfelelőképpen ezzel a problémával foglalkozni. Az EAC végrehajtó ügynökség ugye hivatott majd foglalkozni ezzel a problémával, és a 2015-től kiírásra kerül pályázati időszakra vonatkozóan is szeretnénk javaslatokkal élni a bizottság felé, ahol figyelembe vennénk az eddigi felvetett pontokat, és még nagyon sok adminisztratív terhet kell itt lebontani, nem csak a KKV-k számára, hanem az EIN partnerek számára is vannak még ilyen akadályok, amelyeket le kell bontani. Éppen ezért örülök annak, hogy hallhattuk azt, hogy itt eh, nagyobb részvételre eh, számíthatnak az EN tagok. Aztán nagyon fontos lehet a szakképzésben résztvevők, cseréjének támogatása nem csak Németországban, hanem más ilyen tagállamokban is van lehetőség arra, hogy akár diákvállalók csereprogramokban vegyenek részt, és nyilvánvalóan itt is még van lehetőség javítani, bővíteni a lehetőségeken, de ez az oktatási képzési téma, ez egy olyan téma, amely tipikusan jellemzően Németországban a kamara foglalkozik, itt is lehetőség van szinergiák teremtésére, egy ilyen címkét, erre is rá aggathatnánk, ilyen tevékenységként is művelhetnénk ezt a fajta oktatási csere támogatást. Ez nem csak az innováció és a gazdaság terén lehet fontos, tehát ez a hanem az ilyen számára is fontos, tehát ez a, a e fajta csereprogramok támogatása. Aztán szó esett arra is, hogy mi történik a belső piacon számunkra, ez is kül kereskedelemként jelenik meg, nyilvánvalóan fontos ezen kívül a bizottság tevékenysége a harmadik országokban is, itt nyilvánvalóan a konherencia fontos mi nem rendelkezünk a megfelelő lehetőségekkel. Itt ugyanakkor politikai támogatásra is szükség van a belső piacon kívül, tehát a kereskedelmi politika, a piaci hozzáférés támogatása politikai szinten is fontos lehet, de az EN bevonása is fontos szerepet játszhat, de ahhoz rendelkezésünkre kell, hogy álljon valamiféle politikai uh, súly is, vagy politikai támogatás, mert hogy az éjjelen keresztül jelenleg eh, nem igazán valósul ez, inkább az örös Sambra az, amely politikai szinten is támogatja ezeket a külkereskedelmi törekvéseket. Tehát jelenleg úgy áll a helyzet, hogy egy német KKV-nak eh, nagyon nehéz E, megmagyarázni azt, hogy milyen előnyel jár a számára, hogyha Indiában, Kínában vagy máshol a világban egy uniós külkereskedelmi képviselethez fordul, főleg akkor, ha mondjuk még Németországban vagy a belső piacon is nehézségekkel küzd. Ezek lettek volna tehát a záró gondolataim azzal kapcsolatban, amelyek a további előadásokon elhangzottak. Köszönöm szépen a lehetőséget. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Alessandro Spada következik. Sí. Köszönöm, elnök asszony. Én azt mondanám, hogy nagyon érdekes volt a ma délelőtti eszmecsere, különösképpen az a rész, ahol a bürokrácia és bürokratik, bürokratikus terhek csökkentéséről, administratív terhek csökkentéséről beszéltünk. Hát gyakorlatilag tényleg a KKV-k tipikus szerkezete ilyen, hogy kevés alkalmazottjuk van, és ezek az alkalmazottak a cég főtevékenységével foglalkoznak, nem pedig az adminisztratív ügyekkel, tehát kevés az erőforrásuk adminisztratív ügyek bonyolítására, ez nagyon fontos. A másik pedig még az ösztönzés témája is elhangzott. Különbséget kell tenni, van itt két nagyon fontos dolog. Ugye említették a termékeket, piacokat, eljárásokat, a fogyasztás növelése az nem feltétlenül növeli a versenyképességet. A versenyképesség növeléséhez arra van szükség, hogy a vállalat a kutatásba, illetve abba fektessen be, hogy külföldi piacokra is terjeszkedjen. És ez, ebben kell támogatni. Visszatérek oda, hogy ugye említettük a feltörekvő országokat, és azt, hogy milyen versenyt jelentenek az ottani vállalkozások. Komoly költségek vannak, például az energiaárak nagyon magasak Olaszországban különösképpen. És hát valahogy ezeket a költségeket is lehetne csökkenteni, hogy lehetővé tegyük a vállalkozásoknak, hogy versenyképesebbek legyenek. Érdemes lenne ezen elgondolkozni, mert számunkra ez nagyon fontos lenne. És ezzel kapcsolatban említenék egy példát is, hogy az ázsiai országok példáját. Én egy ideje már több projekten projektben vettem részt, ahol bizonyos területeket jelöltek ki, és aztán ezeken a területeken a vállalkozások tevékenykedhettek más költségek, más foglalkoztatási szabályok, más körülmények között. És könnyebb volt így nekik, tehát egy hasonló rendszer nagyon ajánlatos lenne, vagy nagyon hasznos lenne a mi vállalkozásaink számára is. Ami pedig a vállalkozások méreteit illeti. A növekedésen folyamatosan dolgozni kell, azért, mert a növekedés az nem csak azt szolgálja, hogy még több munkahelyet teremtsünk, hanem azt, hogy a termelő kapacitást is növeljük, tehát így lehet újabb munkahelyeket termelni, és több értéket teremteni. Tehát tényleg be kell fektetni ezekbe az eszközökbe, a cégnek az eszközeibe, amely aztán a fejlesztést, a további fejlesztéseket lehetővé teszi. Köszönöm szépen. Hendrik. Köszönöm szépen. Luke Hendrik következik. Thank you, Chair. Uh, I would like to react. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dologra szeretnék reagálni. Az egyik az EN, a másik pedig a amit Stoja asszony mond. Tolja asszony ugye a kvantitatív és kvalitatív értékelést említett, tehát a vállalkozások európai hálózatának a minőség és mennyiségi értékelését. Hallottunk itt különböző véleményeket ma délelőtt arról, hogy az EN jól működik, illetve hogy vannak olyan hivatalai, amelyek képviseletei, amik jól működnek. Tényleg nem kérdőjelezzük azt meg, hogy bizonyos országokban jól működik. Viszont a mi tapasztalatunk az az, hogy a legtöbb tagállamban sajnos nem működik az EEN struktúra megfelelően. És itt nem csak arról van szó, hogy az érintett kormányok magatartása milyen. Egyetértünk azzal, amit Kloké úr mondott, a Business Europe képviseletében a kormányokról. De mi az alapvető probléma? Az alapvető probléma az az, hogy manapság az EEN szerkezete egész egyszerűen nem tartja tiszteletben, vagy nem veszi figyelembe a különböző üzleti szervezeteknek a sokszínűségét az egyes tagállamokban. Hát azt tudniuk kell, hogy a legtöbb tagállamban a KKV-k szervezetei rendkívül sokfélék, és itt nem csak a koherenciáról van szó. Hát persze, hogy hajlandóak vagyunk együttműködni, együttműködni más szervezetekkel, de manapság az a helyzet, hogy csak egy-két konkrét szervezet, vagy akár közigazgatás érintett. Tehát nem tehetünk úgy, nem csinálhatunk úgy, mintha az EEN, amelynek pont ez a feladata, hogy a, a vállalkozások hálózata legyen. Nem csinálhatjuk ezt meg, hogy a minisztériumokban üldögéljen az EEN, és ott legyen meg a hivatala. Hát nem erről van szó. A vállalkozásokat kell képviselni, a vállalkozások hálózatát kell létrehozni. Elméletben mi lenne a feladata, hol lenne a helye? Hát az EEN-nek az üzleti világra kellene odafigyelni, és azokra a szervezetekre, amelyek a vállalkozásokkal foglalkoznak, a vállalkozásokat képviselik. Ez a mi aggályunk, szerintünk át ke- meg kellene reformálni az EEN-t, hogy igenis vegyék figyelembe nemzeti szinten a vállalkozások szervezeteinek sokszínűségét. És aztán Fordasszony, ugye említette azt, hogy jobb minőségi jogszabályokra van szükség, és hogy opt-in legyen, ne pedig opt-out. Mi nem gondoljuk, hogy Európa valami olyan, amit valaki csak így választhat, hogy opt-in, akkor választja azt, hogy betartja a jogszabályt. Nem, szerintünk nem erről van szó. Európát mindenkire szabták, minden állampolgára érvényes, minden vállalkozóra és minden vállalkozásra. Úgyhogy a mi számunkra az opt-in nem elfogadható, nem lehetőség. Az természetes, hogy európai szinten javítani kívánjuk az üzleti környezetet a vállalkozások számára és a KKV-k számára, de akkor nem csak a KKV-k, hanem minden vállalkozás számára javítani, javítanunk kell az üzleti környezetet. És azt már említettem e, ennek az optinnek a kapcsán, és egyébként az Európai Bizottságnak is ez az álláspontja. Ők azt mondják, hogy rendben van, akkor a KKV-k, illetve a mikrovállalkozások választhatják ezt, az, élhetnek az opt-in lehetőséggel, hogyha eh, rájuk valahol kivétel vonatkozna. Tehát mindig eh, van a kezükben választási lehetőség, hogyha ők éppen egy kivétel alá esnek, akkor is opt-in lehetőséggel betarthatják eh, alkalmazhatják az érintett szabályokat. De hadd ismételjem még egyszer, hogy nem a kkv szemszögéből és csak rájuk szabják az európai jogszabályokat, hanem a nagyvállalatokat is figyelembe veszik az ő sajátosságaikat. Tehát itt nem csak és kizárólag a KKV-kra szabott, vagy mikrovállalkozásokra szabott európai jogszabályokról van szó. Kolléga Kucsa. Köszönöm szépen. Kucsa, Gucsa kolléga. A cidadãos europeus têm a percepção que as regras europeias são extremamente Az európai vállalkozások ugye úgy tapasztalják, hogy hogy uniós szinten nagyon komoly a bürokrácia. Van, amikor ez a bírálat nem állja meg a helyet, de van, amikor igenis jogos ez a felvetés, és ezzel foglalkoznunk kell. És mindenképpen nagyobb megértésekkel fordulunk a vállalkozók, a polgárok helyzete felé. Hallottunk ugye jó példákat, rossz példákat, van például egy olyan tagállam, amely uniós forrásokat kap, nyilvánvalóan ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy a támogatásokat megfelelőképpen használták-e fel. A vizsgálatot követően azt hangzott el, hogy minden trendben találtak, kivéve egy kis összeg 95 euró szentet vissza kellett szolgáltatniuk, mert ennyi nem stimmelt a felszámolásban. Tehát az az óriási administratív eh, teher, amit ez a 95 eurószent jelentett, tehát ez valóban aránytalan volt, azt gondolom. Tehát ez lehet például egy rossz példa. És hát az Európai Parlament egy ideje egyre inkább szem előtt tartja az ilyen szempontokat, és például volt a Nibler jelentés, ahol szintén a hatástanulmányokról volt szó, a még felmérésére, itt a jobb szabályozást mindenképpen szeretné az Európai Parlament is támogatni. Nyilvánvalóan a KKV-k nem szeretnék, ha aránytalanul nagy adminisztratív terheket rónának rájuk. Nyilvánvalóan rendkívül fontos a kkv számára ez a minél egyszerűbb elv. Köszönöm, Kloki úr következik. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Talán néhány észrevétel az adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatos vitáról. Ebben a vitában nagyon sok olyat hallhatunk, amely tulajdonképpen vagy fekete, vagy fehér volt. Ugye itt elhangzott az, hogy a KKV-kat általánosságban eh, mentesítsék a különböző jogszabályok alól, ez lenne az egyik opció, tehát hogy meg kell vizsgálni, hogy bizonyos jogszabályok vonatkozóan a KKV-kra, vagy sem. Mi úgy gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen a bizottsági javaslat félreértelmezése, amit ezzel kapcsolatban hallhatunk. Hogyha alaposan, gondosan végigolvassuk a bizottsági javaslatot, akkor láthatjuk azt, hogy ez nem egy általános mentesítés, amelyet a bizottság meg kíván valósítani, hanem egyfajta standardizált hatástanulmányi vizsgálat, ahol ahol itt valóban arra törekedne a bizottság, hogy alapos hatás tanulmányok szülessenek arról, hogy a KKV-kra milyen következményekkel jár egy-egy jogszabály, és hogy nem-e rájuk egy új jogszabály olyan terheket, amelyeket már ők nem tudnak felvállalni. Itt egész egyszerűen arra van szó, hogy hogy egy főgazgató által javasolt jogszabály e, esetében azt is meg kell mutatni, hogy a KKV-kra rót teher arányos és általuk valóban teljesíthető teher. Aztán itt e, szó szóval arról is, hogy támogatni kell azt, hogy növekedjen a vállalkozók száma. A mai világban nagyon sokat beszélnek ugye az amerikai garázsokból induló nagyvállalatokról, vagy vállalkozásokról. Münchenben is volt egy kis feltaláló csapat, 15 emberről beszéltünk, akik ö, olyan autóalkatrészeket találtak föl, amelyek valóban innovatívak, de mindenképpen el kell kerülnünk, hogy túlterheljük az ilyen kis innovatív csapatokat, a különböző jogszabályokkal, administratív terhekkel. Vannak olyan jogszabályok, amelyek nem arányosak, egyszerűen nincsenek a kkv szükségleteihez és lehetőséghez szabva, az ők mindenképpen egyszerűbb szabályzást szeretnek. A például, amit említettem, az ilyen autóalkatrészsel kapcsolatos innovációk nem az Unióban fognak megszületni, hanem máshol. Úgy gondolom, hogy mi, mi mindenképpen támogatni fogjuk majd az innovációt és a vállalkozói kultúrát Európában. És Signor Harblet. Köszönöm. Hartleb úr következik. I would um, maybe like to make... Hát akkor talán egy megjegyzést fűznék még az elhangzottakhoz hozzá, azzal kapcsolatban, hogy Európa milyen helyzetben van. Rübig úr említette, hogy az európai vállalatok 20-30%-a exportál az EU kívülre. Ez egy relatíve jó adat, de tudnunk kell, hogy mivel is foglalkozunk pontosan, tehát a kereskedelmet kívánjuk ösztönözni alacsony szinten, kis szinten, ennek hatalmas költségei vannak. Tehát nem csak arról van szó, hogy egyszerű piaci szabályozásra van szükség. Münchenben még az egyik legnagyobb irodánk van, azért, mert amikor a társaságok elkezdik az ilyenfajta tevékenységüket, akkor oda mennek, segítjük a szolgáltatókat is, nem csak az exportőröket az európai piacnak működni kell. Ennek egyszerűnek kell lennie, és olyan terepnek kell lennie, ahol egy bizonyos kritikus méretet el tudnak érni ezek a vállalkozások. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy aztán tovább tudjanak lépni. Mindez elengedhetetlen az egyszerűsítés. Tehát az adminisztratív terheket tényleg csökkenteni kell a belső piacon. És ez a lehető legjobb támogatás, amit az európai vállalatoknak adhatunk. Tehát hadd növekedjenek, és aztán majd mehetnek a nemzetközi piacokra, mint a brik országok és máshova. Tehát ezzel kéne foglalkoznunk. Grazie. Köszönöm. Julien Garrier következik a bizottság képviseletében. Si, Madame la Présidente, tout d'abord, je voudrais exprimer nos... Köszönöm szépen, elnök asszony, és elsőként meg szeretném köszönni, hogy a délelőtt során támogattak bennünket a javaslatainkat illetően a KKV-k in nemzetközi hálózatának a kialakítása érdekében, és nagyon köszönöm Rübig úr jelentését is. Az EEM-mel kapcsolatban a bizottság az összes megjegyzést feljegyezte, és nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy vannak javítási lehetőségek még ezen a hálózaton, és az indikátorokat a COSME program esetén szintén feljegyeztük, hiszen azt gondoljuk, hogy ezek mind pozitív hatása lesznek ezekre a hálózatokra. Differenciáltan kell azonban ezt kezelni, hiszen új kiírásokra kerül sor a következő évtől, és ez kihatása lesz arra, hogy jobb partnereket választhassunk a jövőben, amelyek jobb ö, javaslatokat fognak te- tenni a kkv fejlesztésével kapcsolatban, és természetesen más szervezetek ö, kedvező hozzáállásától is függni fog ez a fejlődés, és attól is, hogy a vállalatok a belső piac által nyújtott lehetőségeket, előnyöket milyen mértékben képesek majd kihasználni. A program evaluálásának a véglegesítése a partneri kapcsolatok és a CIP hálózattal kapcsolatban még előttünk van, de az eddigi információk már most rámutatnak arra, hogy a hálózatot eddig használók nagyon elégedettek, van egy kvantitatív értékelés is, ami kimutatja azt, hogy a CIP program létezésének az öt éve óta az EEN szolgáltatásaiban részesülő cégek több mint 400 millió eurós forrásokhoz jutottak ezen keresztül, tehát ez nem egy csekélység az európai vállalkozói hálózat, tehát olyan döntési folyamatokban is részt vett az SME feedback vagy az SME paneleken keresztül, amelyek lehetővé tették a vállalatok számára, hogy bizonyos korlátozásokat a bizottság tudomására jutassanak, és ez alapján a bizottságnak lehetősége van arra, hogy megvizsgálja ezeket a korlátozásokat, és azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne politikai intézkedéseket hatékonyabban a KKV-k számára alakítani a jövőben. Köszönöm szépen. Rubik úr következik, és aztán pedig a konklúziók. Elnök asszony, én nagyon köszönöm ezt az eszmecserét, mert hiszen ez nagyon fontos minnyájunk számára, hogy ezeket a problémákat meghatározzuk, és megpróbáljuk felvázolni a megoldási lehetőségeket, hiszen nagyon fontos az, hogy minnyájunk tapasztalatai, a legtöbb részvevő és szervezet tapasztalatai is bekerüljön ebbe az eszmecserébe. Azt gondolom, hogy a döntő kérdés az az, hogy egyre több olyan termékre és szolgáltatásra van szükségünk Európában, amelyet a világ fogyasztói is hajlandóak megvásárolni és igénybe venni, és ez erre irányult a mai eszmecsere, hogy ezt hogyan tudnánk elérni. Én azt gondolom, hogy itt nem csak azt a néhány milliárdot, amelyet jelen pillanatban erre a célra elkülönítettünk, és ami lehetséges, hogy nem elegendő erre a célra az európai finanszírozás részéről, eh, hanem hogy eh, hogyan lehetne a nemzeti kófinanszírozásokat is megszerezni ezekhez a kezdeményezésekhez, tehát ne csak a nyerességekbe részesüljön az állam társasági adó formájában, hanem a kockázatok vállalása terén is jó lenne, hogyha szerepet vállalna, mondjuk egy ilyen 30%-os társasági adó mértéket tudnám elképzelni, hogy az államok, tehát a, tár- a beszedett társasági adók 30%-ának az értékéig garancia vállalási célokban rendelkezésre állnának a KKV-k számára. Ez egy nagyon hasznos eszköz lenne, hiszen ez likviditást teremtene arra, hogy piaci intézkedéseket, befektetéseket lehessen végrehajtani. Egyébként még azt is szeretném elmondani, hogy az világon minden embernek az a cél, hogy mindenki többet szeretne keresni, mindenki többet szeretne a zsebében tudni a munkája alapján, és aki pedig képzésen vesz részt, az és tovább képzi magát, ez azért ne felejtsük el, hogy ezt a lehetőséget ezek, ezeknek az embereknek a számára meg kell teremtenünk. Ja, vielen Dank. Krajcman úr következik, köszönjük szépen. Igen, köszönjük szépen az ötleteket, amelyek elhangzottak, és eh, én is látok jó néhány olyan lehetőséget és eh, célt, amit eh, végre kellene hajtani, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a célok és lehetőségek a Horizon 2020-as és a COSME program kapcsán felvázolni, hiszen nagyon fontos lenne, hogy a cégek számára is világosak legyenek ezek a programok, illetve az ő számukra tanácsokat adó számára is fontos lenne pontosan tudni, hogy ö, mik a lehetőségek, és tehát például az erre vonatkozó törvényszövegeket a lehető legérthetőbben kialakítani, és alternatív módon eh, kialakítani, és nem kumulatív módon a KKV kötelezettségeit. Én azt gondolom, hogy ezt a rendelkezés álló rövid idő alatt nagyon fontos lenne, hogy minél világosabb jelzéseket adjunk a vállalataink számára, arra nézve, hogy milyen programok keretében tudnának forrásokhoz jutni, és egész világosan a transferekre is súlyt kellene helyezni, hiszen újra és újra megállapítjuk, hogy nincs a KKV-k területén elegendő utódlási potenciál a vállalkozói családok keretén belül, és ezért nagyon fontos lenne ezekre a célokra forrásokat elkülöníteni, hogy ezek a cégek tovább élhessenek, munkahelyeket őrizhessünk meg, és hogy mindez a tevékenység ne szűnjön meg. Tehát ezért nagyon köszönöm ezt a mai kezdeményezést, és azt gondolom, hogy a COSME programot, tehát éppen ezért meg kell próbálni, amilyen kevés bürokráciával, amilyen egyszerűen csak lehetséges kialakítani, annak érdekében, hogy azok a cégek, akik érdeklődének ez iránt, ezek tényleg lehetőséget kapjanak arra, hogy részt vehessenek a COSME programban. Köszönöm szépen. Bene, allora ringrazio eh, a nome di tutta la Commissione. Nos, akkor megköszönjük a hozzászólásokat, az előadásokat, nagyon kiváló előadásokat hallgattuk, Rübig és Kreuzmann úr is nagyon szorosan figyelemmel követik a témát. Most akkor a ma délelőtti eszmecserét lezárhatjuk, és néhány perc múlva érkezik Öttinger biztos úr, akivel rögtön meg is kezdjük majd az eszmecserét. Hát nekem már azt is mondták, hogy tulajdonképpen itt is van, úgyhogy 3-4 perc múlva kezdhetjük. Addig egy pici szünet. Bene, cominciamo subito anche perché abbiamo a disposizione. Kezdjük azonnal a munkát, azért is, mert csak 30 perc áll rendelkezésünkre. És most aztán tényleg nagyon szorít bennünket az idő. Nos, először is megköszönjük Öttinger biztos úrnak, hogy eljött hozzánk ide a szakbizottságba. Most körülbelül 40 perc áll a rendelkezésünkre, és azonnal azzal kezdem, hogy megadom Öttinger biztos úrnak a szót az előadásához, és egyezünk meg 10 percben, jó, hát és aztán pedig majd az igényeknek megfelelően. Parancsoljon, biztos úr. Prezidentin. Elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen az újabb meghívást, hogy rendszeresen részt vettek itt a szakmai vitákban, arra vonatkozóan, hogy a bizottság mely munkapontjai a legfontosabbak az energiapolitika terén, hol milyen dosszék vannak folyamatban, hol vannak jogalkotási javaslatok már folyamatban, melyek a munkaprogramunk súlypontjai 2012-ben, és egyfajta kitenkítés is adnék a következő évre. Először is a már folyamatban lévő munkák. Először is a trialógus ülések, háromoldalú egyeztetések folynak az energiahatékonyság irányelv kérdésében. Másodszorban pedig a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozóan az úgynevezett energia külpolitika energetika külpolitika tekintetében is folynak az egyeztetések. Hálás köszönet a kiváló együttműködéséről együttműködésért a parlament részéről. Én úgy látom, hogy mindkét dosszi esetében a következő hetekben döntés születhet. A nemzetközi egyezmények esetében nagyon hálás lennék azért, ha önök parlamentként egy kicsit nyomást gyakorolnának, és az intézkedéseket kötelezővé, az intézkedések kötelezővé tételet támogatnák, hiszen a tagállamok ugye általában korlátozottan támogatják az ilyen közös európai fellépést az energia, energetikai ágazatban. Az, hogy az egységes fellépés helyes irányba megy, erről holnap fogunk beszélni. Az azerbajdzsani energetikai ügyekért felelős miniszterek, az Askabadi igazgató is hozzánk fognak látogatni annak oldal érdekében, hogy három oldalú tárgyalás folytassunk a Transzkeszpián csővezetékről de valóban közös álláspontra és erőteljes közös fellépésre van szükségünk. Ez lehet az alapja a tárgyási mandátumunknak, és a ma esti tárgyási előkészületek során is az önök támogatására számítunk. Aztán a másik dosszé, ugye az energiahatékonyság. Itt a parlamenttel eh, következetesen együtt küzdünk a célokért. Itt kötelező érvényű intézkedéseket szeretnénk, olyan eszközöket, amelyek valóban hatékonyak, és meg kell győznünk a tanácsot arról, hogy az, amit ők kínálnak, illetve amit mi szeretnénk, az nem találkozik, nem elegendő a 40%-os célkitűzés. A Dán elnökségben jó partnerrel találtunk, és szeretnénk még június előtt valóban eredményt elérni. Én úgy látom, hogy az esélyek jól állnak. Aztán a harmadik folyamatban lévő jogalkotási javaslat az, az offshore ö, ö, fúrások tekintetében a fúró tornyokkal kapcsolatos biztonsági szabályozás kérdése. Itt is úgy tűnik, hogy sikerül előrelépést elérnünk a tagállamok többségek, nem igazán a, kíván irányelvet, hanem inkább rendeletet támogatnának azért, hogy a végrehajtási egy kicsit bővüljön. Úgy gondoljuk, hogy a második fél évben sikerül majd ezzel kapcsolatban dülőre jutnunk. Három közleményt is előkészítünk jelenleg. Egyrészt egy közlemény arra vonatkozóan, hogy a belső piac kiteljesedésének útján hol állunk, a második közlemény az, hogy hol tartunk a megújuló energiaforrások, leginkább a villamos energia tekintetében, de a közlekedés tekintetében és a célok elérése felé. Aztán a harmadik témánk pedig a széndiokszid megkötés és tárolásáról szól majd egy közlemény. Továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy a CCS technológiára szükség van, a széndiokszid megkötése tárolásra szükség van. Bergenben jártam, ahol egy óriási demonstrációs projekt indult útjára, és aggódom amiatt, hogy a mi hat demonstrációs projektünk, amelyeket ugye az önök pénzügyi támogatásával összesen 1 milliárd euróval támogatva szeretnénk végrehajtani, hogyan fog megvalósulni, hiszen úgy tűnik, hogy Európában ez a CCS technológia nem igazán halad előre. Egyrészt a széndiokszid kibocsátási árak, a, a széndiokszid kibocsátás kereskedelmi rendszer nem működik megfelelőképpen, az árak nem ösztönzőek, aztán a költségek is magasak, és engedélyezési eljárás is nehézségeket okoz néhány országban, például Németországban még a nemzeti törvényalkotás sem e, érte el azt a szintet, hogy valóban ez megvalósulhasson. három pontról tehát majd beszámolunk, és majd nyilvánvalóan készen állok én is arra, hogy elmélyítsük az erre folyó eszmecseréket. Aztán több időre van szükség a stressztesztekre, az ezzel kapcsolatos jelentést már megkaptuk, ez sok tekintetből nagyon fontos, de még ki kell bővíteni, ki kell egészíteni ezt a jelentést a stressztesztekről. Méghozzá leginkább az a legfontosabb kérdés, hogy egy külső beavatkozás, például repülőgép lezonás esetén milyen biztonsági intézkedések vannak érvényben jelenleg, ez még hiányzik a jelentésből, ezzel ki kell egészíteni, és akkor, ha ez elkészül szeptember felé, akkor lehet egy elmélyült Európai Uniós jogalkotási javaslatot kidolgozni. Aztán az energiamenetet 2050 is érdekes vitákat indított, ugye 2030-ig kötelező érvényen már kitűzt, vagy ki kellene tűznünk célokat. Ugye 2020-ig a 20%-os célkitűzés van érvényben, de kérdés, hogy a 2020-as célokat nem kellene mind egységesen megemelni a megújuló energiaforrások tekintetében és az energiahatékonyság tekintetében, és nem kellene-e 2050-ig megnövelni a célokat. Aztán kérdés, és itt hirdegált kollégámhoz is fordulnék, hogy hogyan lehetne a kibocsátás kereskedelmi rendszert valahogy megújítani, ezt is majd jövő évben el kell döntenünk. Almónia kollégám vezetésével kidolgozás alatt áll egy támogatási program is a, a folyékony a, szén alapú üzemanyagok tekintető életbe a széndiokszid átszivárogtatás, a széndiokszid kibocsátás áthelyezése tekintetében és fontos, hogy mit teszünk a különböző ágazatokban, milyen támogatásokkal segítjük a, az ipari résztvevőket. Aztán szeretnénk az európai költségvetéssel kapcsolatos munkákat is folytatni tudják, hogy a következő fél évben nyilvánvalóan küzdeni fogunk a tagállamok az Európai Összekapcsolódási Eszköz érdekében. Nagyon jó érveink vannak, amellett, hogy a következő pár évben egy-másfél milliárdos kófinanszírozást biztosítsunk a Connecting Europe-ra, az összekapcsolási eszközön leginkább a, az LNG terminálok esetében lenne szükség, és egyáltalán az európai infrastruktúrákban nagyon fontos lenne, hogy európai szinten fektessünk be forrásokat ez mindenképpen spórolást jelentene azzal szemben, hogyha a tagállamok egyenként terveznék meg és hajtanák végre az infrastruktúrális fejlesztéseket, például az északi tengeri terület, Nagy-Britannia, Németország, Dánia, Hollandia, Belgium, Luxemburg és Franciaország érintett, ugye, és ha megnézzük az offshore szélparkokat, a tengeri szénerőműveket, és mondjuk az összekötetésekben, a hálózatban mindenki külön fektetne be pénzt, az kevésbé lenne jövedelmező, mint hogyha uniós szinten együttesen hozunk létre egy hálózatot. Tehát ez az európai összekapcsolódás eszköz, ez nagyon hatékony lenne és aztán további projekteket is kívánunk javasolni a következő évre, olyan projekteket, amelyek közös európai érdekkel bírnak. Jelenleg például a keleti mediterrán térségben Izrael, Ciprus, Görögország, Törökország érintettségével nagyon fontos fejlemények zajlanak. Jelenleg ugye fúrásokra kerül sor ebben a térségben. Kérdés, hogy megfelelő gáz tartalékokra lelnek-e majd, gáz előhelyeken, lelnek-e majd a próbafúrások során ebben a térségben, akkor valóban megfelelő csővezeték hálózatra lenne szükség, hogy az onnan származó gázt Európába tudjuk majd továbbítani. Tehát itt a határokon átnyúló tervezéseknél a gáz és áram vezetékek esetében fontos az európai együttműködés, és úgy gondoljuk, hogy ebben az évben, illetve a következő években munkák súlypontját képezheti majd az európai összekapcsolási eszköz keretében lehetne ezt megvalósítani. Aztán az intelligens mérőeszközök, intelligens hálózatok standardizálása is nagyon fontos, és erre eh, alapozva ugye az intelligens városok projektünk támogatása is ide tartozik. Itt meg kell mutatnunk, hogy a holnap a jövő városában megfelelő energia és informatikai infrastruktúrával és a közlekedés optimalizációval milyen közös jó megoldásokat tudunk kifejleszteni és európai szinten támogatni, és így további nagyvárosok számára modelleket tudnánk kínálni. Tehát néhány súlypont az ez évi munkaprogramunkból, illetve a következő év, a 2013-as év első fél évére vonatkozóan. Ezekre bővebben és szívesen kitérek, de További témákat ugye nem is érintettem, a 2020-as stratégia is fontos, a munkaprogramunk és a költségvetés szempontjából, tehát vannak még további pontok, de e, ha kérik, akkor ezekre is bővebben kitérek. Megköszönöm Öttinger biztos úrnak, és Del Castillo kollégának adom meg először a szót. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, comisario, por este nuevo encuentro. El contexto. Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönet azért, hogy újra ellátogatott hozzánk a strukturális párbeszéd keretében. Ugye a különböző témákat, ha megvizsgáljuk, akkor nagyon sok téma felmerül, de nincs csak időnk. Az egyik utolsó témával kezdeném, ugye az összekapcsolási eszközre vonatkozó bizottsági javaslatról is hallhattunk. Egyértelmű, hogy az energia infrastruktúrális fejlesztést párhuzamosan kell a telekommunikációs infrastruktúrák fejlesztésével eh, előre lendíteni ez mindenképpen az intelligens hálózatokban konvergálódna és összekapcsolódna ez a két terület. Itt eh, fontos lenne egy jogalkotási keret javaslat, jogszabályozási keresjavaslat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne valóban az intelligens hálózatok végrehajtását lendületet adni. Uh, thank you, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos úr, hogy eljött. Sokat találkoztunk önnel, önnel formálisan is, ugye itt a szakbizottságban, és informálisan is a parlament épületén belül. A mi együttműködésünk sokkal jobb, mint amire számíthattunk volna, vagy amit remélhettünk volna a múltban. Ugyanabból indulok ki, amit ön is említett. Szocialistaként én nagyon remélem, hogy az energiahatékonyság irányelvet sikerül lezárni az első olvasatban, tehát hogy sikeres lesz a trialógus, és ez lehetővé teszi, hogy lezárjuk ezt a dossziét. Brita Thompson az előadó, a szocialista előadó, a Dán elnökség is nagyon szeretné ezt az ügyet lezárni, reméljük, hogy sikeres lesz. Nagyon jó lenne, hogyha az energiahatékonysággal már most nekiállhatnánk dolgozni, ahelyett, hogy még tovább igazítgatjuk ezt az anyagot, és még fontosítgatjuk. Én vagyok a, az európai külső energiapolitikának az előadója, és ma délután fogunk szavazni. Remélem ebben megnyilvánul majd, hogy a parlament egységes. Hát az árnyék előadókkal ezt tapasztaltam, nagyon proaktív volt, mindenki sokat értünk el, és tényleg reméljük, hogy a bizottságnak tetszeni fognak a mi javaslataink szeretnék nyomást gyakorolni a tagállamokra. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak meg kell érteniük, hogy a szolidaritás az energia területén kult szó. Minden olyan tagállami lépést üdvözlünk tehát, ami a szolidaritás irányába megy, de nem tetszik nekünk semmi, amely ennek az ellenkező irányába megy, és hát sajnos vannak erre is példák. Kíváncsian várjuk természetesen az anyagokat majd ősszel, de inkább az időmet arra használom fel, hogy elmondom gyorsan, hogy szomorúak vagyunk, hogy a stressztesztek nem tudnak majd lezárulni júniusig. Ez volt az eredeti ígéret, ugye? Szerettük volna lehető leghamarabb elkészíteni, a, vagy látni a jelentést. Tudjuk, hogy a biztonság nagyon fontos, nagyon sokat számít, és hogy ennek kell először lennie, tehát megértjük a helyzetet, és várjuk őszre akkor a beszámolót. Jobb ez, minthogyha júniusban egy nem teljesen véglegesített jelentést kapnánk. Szeretném azt is kiemelni, hogy egy-két döntés, amelyet bizonyos tagállamok hoztak, kihatott arra, hogy nemzetközi projektekben milyen a részvétel, vagy hogy nem fizetik meg az érintett díjakat alááshatja a nukleáris biztonságot Európában. Elnézést, elnök asszony, szeretnék még, szeretném még befejezni. Az Európa összekapcsolása eszköz hozzánk tartozik, és nagyon szeretnénk, hogy meglegyen. A terv az energiakutatás fontos téma, fontos része ennek, és szeretném, hogyha erről is beszélni, annak ellenére, hogyha nem az ön portfóliójába tartozik ez. És én magyarként tényleg nagyon remélem, hogy Azerbajdzsánnal sikeres lesz a találkozója, és nagyon sajnálom, hogy mi másképp döntöttünk, de tényleg azért reménykedem ebben, mert fontos Európában, fontos Európa számára, hogy itt sikert érjenek el. Köszönöm. mi scuso Köszönöm, elnézést kérek mindenkitől, mert tényleg nagyon szorít bennünket az idő. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy tartsa be hozzászólási idejét, mert a többiek nem tudnak akkor hozzászólni. Hol asszony következik? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos úr, hogy egy ilyen hasznos áttekintést adott arról, hogy mi is történik itt a témában. Nagyon üdvözöltem, nagyon örültem annak, hogy ön kihangsúlyozta a részletes stressztesztek fontosságát, és hogy utalt arra, hogy EU, európai jogszabályi tervezetek is készülnek, hogy garantáljuk a biztonságot, ezt nagyon üdvözlöm. Két dologra szeretnék kitérni. Az egyik a közvetlen területhasználati jogszabályokkal kapcsolatos változások. Hát két éve vártunk már, ha jól tudom. Sajnos a bizottságban megakadtak a tárgyalások az elmúlt napokban. Nem tudom, hogy mikor kapjuk meg a témában a javaslatot most így, hogy a tárgyalások fennakadtak, erről tudná tájékoztatni. A másik pedig, hogy, hogy a rendeletet, rendelettervezetet készítenek a olajfúrásokra vonatkozóan, a tengeri olajfúró platformokra vonatkozóan. Mi szeretnénk, hogyha ez inkább irányelv lenne, és nem pedig rendelet, nem tudom, hogy készen állnának-e arra, hogy a rendeletet vissza, rendeletre vonatkozó javaslatukat visszavonják, és irányelvre vonatkozó javaslatot nyújtanak be, mert így fel lehetne gyorsítani a dolgokat. Köszönöm szépen, és Rebecca Harms a következő. Igen, én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy közvetlenül kérdést tehetek fel az aktuális tervekkel kapcsolatban, melyek Ötinger úr dossziéjához tartoznak. A stressztesztel kapcsolatos esmecsere érdekelne. Tehát gyakorlatilag a potlulagos látogatások során az európai atomerőművekben milyen kérdéseket szeretnének még tisztázni, hiszen ön elmondta, hogy itt a külső behatásokkal kapcsolatos kérdéseket szeretnék tisztázni, most nem tudom konkrétan, hogy mit értsek ez alatt, ugyanis hogyha ezeket majd tisztázzuk, tehát remélem, hogy mindjárt megválaszolja, hogy mi az, amit e- ennek kapcsán tisztázni szeretnének, akkor az érdekelne, hogy őszre már számít-e arra, hogy a biztonsági irányelvvel kapcsolatos e, átdolgozásra e, megegyezhet egyeztettünk-e már a tagállamokkal, tehát azt illetően, hogy a lehető legmagasabb biztonsági előírásokat lehessen ebbe az irányelvbe elhelyezni, mert hogy az erre irányuló erőfeszítések eddig nem sikerültek. És a fokusimai tapasztalatokkal kapcsolatban hadd kérdezem meg, hogy az önök szakértői milyen magasnak értékelik azt a lehetőséget, hogy a japánok majd, hogy nem egy év telt el az esemény óta, hogy lassan ellenőrzésük alá tudják-e állítani a fukushimai atomerőművet, hiszen a legújabb hírek azt mondják, hogy jelen pillanatban egyáltalán nem így néz ki, a hőmérséklet folyamatosan emelkedik, a sugárzás emelkedik, tehát pont az ellenkezője az, amiről beszélhetünk, az ott lakók, környéken lakók hatalmas nagy megterhelésnek vannak emiatt kitéve. Tehát az érdekelne, hogy az európai biztonsági szakemberek hogyan értékelik a fukushimai forgatókönyvet Európa vonatkozásában, hiszen mi az ilyen vészforgatókönyvek vonatkozásában mindig abból indulunk ki, hogy akár egy reaktor érhet egy ilyen esemény, de nem többet egyszerre, tehát mint a Csernobil esetében is történt, és hogy gyakorlatilag mely, milyen magasra értékelik a lehetőségét az önszakemberei annak, hogy akár egy ilyen esemény, mint Fukushima-ban megtörtént, akár Európában is megtörténhessen, és milyen előkészületeket teszünk ennek érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő. Köszönöm. Um, Madam Chairman, Commissioner, can I... Elnök asszony, biztos úr, elnézést kérek, hogy elkéstem, és a bevezető megjegyzések egy részétről sajnos lekéstem, egy másik szakbizottsági ülésen vettem részt. De engem nagyon érdekeltek azok a megjegyzései, amelyeket az olaj- és gázfeltárásról tett a mediterrán térségben. És hát ugye tudjuk, az európai energiaellátás helyzete milyen, hát mindannyiunkat nagyon foglalkoztat az, hogy új erőforrások vannak itt gyakorlatilag a küszöbünkön. Az olaj és a gáz csatornázása, ugye Észak-Cipruson keresztül Törökországon át történne, hát ez aztán rengeteg diplomáciai és jogi kérdést vet fel. De nagyon hálás lennék, hogyha erről egy picit többet tudna mondani, és megnyugtatna bennünket afelől, hogy ez prioritást fog jelenteni. Tehát ezeknek az erőforrásoknak a kihasználása prioritás lesz az önök szemében, és a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy garantálja, hogy a Törökországgal fennálló diplomáciai problémák ne akadályozzák meg ezeknek az erőforrásoknak a kihasználását. Köszönöm. Köszönöm, Sosa Wagner következik. Presidenta, yo también quiero agradecer al señor comisario Ettinger. Köszönöm szépen. Én szeretnék köszönetet mondani Oettinger úrnak a beszámolóját, és örülök annak, hogy eljött az Európai Parlamentből, tájékoztatásra adjon nekünk, de lenne néhány észrevételem, és Európában komoly vita folyik ugye a megszorításokról, illetve a növekedés, hogy ez két ellentétes irány, és, és szeretném tudni, hogy amit Öttinger biztos úr tesz, ami nagyon fontos, ugye kérdés szempontjából, és erről sok cikket olvashatunk a spanyol sajtóban, amely aztán máshol is megjelent, ahol a német külügyminiszter Westervelét is idézték, ahol megkérdezték őt, hogy hogy hogyan épül majd fel Európa az energiainfrastruktúra szempontjából, de Öttinger úr és Westerwelle úr is nem túl pontosan válaszolnak a kérdésekre, és a lakosság nem tudja pontosan, hogy, hogy mi is kívánnak majd kifejleszteni Európában, hogyan fog ezt kinézni. Jó lenne, hogyha a polgárok valóban tájékoztatást kapnának arról, hogy milyen lehetőségek állnak nyitva a számukra a médiában és más forrásokon keresztül, és jó lenne, hogy erről komolyabb, mélyebb tájékoztatást és élénkebb tájékoztatást nyújtanának, és a lakosság is alana a terveikről. Köszönöm szépen a koordinátorok után. A többi kolléga következik, mindenki egy percet kap, Rajcman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony először is. A, ugye felvetette a témát arról, hogy a triológus szempontjából hol áll a helyzet. A mi frakciónk támogatja önt, hiszen úgy gondoljuk, hogy ha európai energetikai politikát akarunk folytatni, akkor tudnunk kell azt is, hogy egyáltalán mi folyik, milyen egyezmények vannak életben, és így tovább. A kérdésem arra vonatkozna, hogy hogyan látja a lehetőségeket arra, amikor szélenergiáról beszélünk, hogy, hogy, hogy, hogy ne csak az észak-déli irányt támogassuk, hanem a kelet-nyugat összekapcsolódást is segítsük, ugye a nukleáris energia, a regeneratív energiaforrások tekintetében sokszor érdemesenek kell egy nyugati hálózatokat, összekapcsolódási lehetőségeket és, és biztosítani. Ez egy klasszikus európai projekt, nyilvánvalóan a tagállamok támogatására is szükség, de kérdezném, hogy milyen lehetőséget lehet arra, hogy itt kezdeményezéseket indítsunk, nagyon sok a pénzt spórolhatnánk meg, akkor nem csak észak-dél, hanem kelet-nyugati infrastruktúra fejlesztésekbe és gondolkodni elfogadnám. Aztán a 2050-es menetrendre vonatkozóan én elolvastam a terveket, és megállapítottam, hogy a demográfiai fejlődés szempontjából ugye nem minden forgatókönyv foglalkozik e, ezzel a szemponttal, hiszen lehet, hogy Németországban 2050-re már sokkal kevesebben fognak élni, és akkor könnyebb lesz széndiokszid kibocsátás tekintetében is csökkenti a számokat. Tehát lehet, hogy a demográfiai fejlődés is már segít bennünket abban, hogy a 2050-es célokat elérjük, de erre nem tér ki minden egyes javaslat és forgatókönyv ebben a menetrendben. Aztán beszéltünk a gázszállításokról, de látom, hogy nincs időnk, majd máskor felteszem ezt a kérdést. Köszönöm. Eh, kolléga Roy. Köszönöm szépen, Roy úr következik. Biztos úr, Köszönjük szépen a látogatást, köszönjük, hogy a stresszesztek tekintetében ő nem kapkodott, mint némely tagállam, hanem alaposan, gondosan kívánja ezt elvégezni. Úgy gondolom, ez megér, hiszen akkor talán jobb eredményeket is kapunk. Aztán konkrét kérdések. Először is szó esett a kibocsátás kereskedelemről. Valószínű-e, hogy a bizottság majd a kibocsátás kereskedelmi kritériumokon módosítani szeretne. Ugye itt ö, módosult árakról beszéltött, kérdezném, hogy a bizottság kívánna másképpen is még beavatkozni. Aztán második kérdés, a képvisítási tanúsítványok ö, ö, következményeként ugye láthattuk, hogy ö, Németországban már bezárt az első kohó, és kérdés, hogy itt hogyan lehet majd a támogatásokat szabályozni. Ugye Európában arról beszélünk, hogy szeretnénk új iparágokat létrehozni, és az ipart kívánjuk erősíteni, ugyanakkor a már létező ipari létesítményekkel, vállalatokkal nem törődünk. Ačiū komisarė, taip pat už pateiktą įsami informaciją. Köszönjük szépen a részletes információkat. Az Európai Összekapcsolódási Eszközről is szó esett, az együttműködés a különböző intézmények között nagyon fontos, azonban ugye gazdasági válságban nincsenek megfelelő forrásaink, és úgy tűnik azonban, hogy bizonyos forrásokat politikai célokra használnak föl. Itt ugye másfél milliárd euróról beszél társfinanszírozásról, ez azt jelenteni, hogy a szektornak kellene a lyukokat betömnie. De a, ugye itt határa csillagos éges, lehet, hogy a tőke kétharmad át, ugye magán befektetők biztosítják, és aztán majd esetleg nagyon nagy befolyás is kívánnak akár politikai szempontból is gyakorolni. Tehát nem látják a veszélyét annak, hogyha a magánszektor e, ilyen e, komoly hálózatokba beszáll, hogy nyomás is kíván majd gyakorolni. Da Kolászka Boviszka. Na, Boviszka kolléga az utolsó pillanatban parancsoljon. Bardzo dziękuję za mm, e, przybycie i cieszę się, że pan postrzega Parlament Europejski jako ważnego partnera w negocjacjach. nagyon örülök, hogy a parlamentet fontos partnernek tekintik, már e, akkor is, amikor az egyes tagállamok közötti konfliktusokról e, beszélünk, illetve ezek megoldásáról. Mi a bizottság partnere voltunk mindig a bizottság politikájának a végrehajtásában. Ugye mondta, elmondta, hogy a közös piac kitegyesítéséről különösképpen energiatéren egy jelentést készítenek. Én kérdezem, hogy mikor, és hogy milyen típusú jelentés lesz. Hát az úgynevezett name and shame, ahol néven nevezik azokat, akik nem ültették át az összes jogszabályt, vagy sem, vagy pedig inkább a végrehajtásról fog ez szólni, tehát hogy a kötelezettségeket sikerült-e végrehajtani, vagy melyek azok a kötelezettségek, amelyeket a tagállamok nem hajtottak végre. Ezek ugye növekednek a tagállamok számára, növekednek a feladatok, hát nem akarunk újabb terheket a vállukra tenni, hanem azt kívánjuk elérni, hogy a meglévő kötelezettségeiket teljesítsék. A másik Európa összeköttetések. nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk eh, Varsóba, eh, és itt hadd kérdezzem, hogy ugye a kohéziós politika eh, támogatása, ami mondjuk nevezzük úgy, hogy a kevésbé fejlett tagállamokhoz áramol majd, nem kerül nekem majd többe, mint az Európa összekapcsolását szolgáló eszköz. Köszönöm szépen, és akkor most az idő a biztos úré, hogy válaszoljon a kérdésekre. 7 perc, 7 kérdés többé-kevésbé parancsoljon. Ich bin von dem Programm. Igen. A, én teljesen meg vagyok győződve a Connecting Europe Facility-ről. És én azt gondolom, hogy az összes területet, tehát az összes infrastruktúrális területre szükség van annak érdekében, hogy a határon átnyúló projekteket meg tudjuk valósítani. Tehát ezeket össze kell kapcsolni. Az európai támogatási keret nélkül nemzeti szinten fognak történni ezeknek a projekteknek a tervezése, és nem történik semmi határon átnyúló módon. A kohéziós programok természetesen nagyon fontosak, és harcolunk ezekért továbbra is. A tanácssal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy egy csekély mértékben növekvő költségvetésről tudok beszámolni erre a célra, azonban a költségvetés összességében csökken. Vannak olyan országok, tagállamok, akik a csak a 0,8%-át szeretnék az európai GDP-nek erre a célra fordítani, és ezt mi azért szeretnénk legalább 0,1-0,2%-kal még növelni. És vigyáznunk kell, hogy a kutatás és fejlesztés területén nem szabad megengedni, hogy csökkenjen a büdzsénk, hiszen ez Európa versenyképességét veszélyeztetni. A belső piacra vonatkozó irányelvet majd szeptemberben fogjuk bemutatni. Itt nem csak a megvalósításról van szó, hanem alapvető kérdésekről. Tehát működnek -e egyáltalán a piaci mechanizmusok. A támogatási keretek fermódon működnek-e, ez is egy kérdés, és hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy az átláthatóság, a verseny torzulás megakadályozása megtörténjen, és hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy torzulások keletkezz keletkezzenek a vállalkozási területén. Októberben fogjuk az erre vonatkozó tervezetünket benyújtani. A másik kérdés, hogy az energiahálózatok fektetni kell, pénzt kell befektetni. A következő nyolc évben 150 milliárd euróra van szükség annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Ezt az európai költségvetés nem engedheti meg magának, a tagállamok sem engedhetik meg maguknak, tehát magán forrásból valósulhat csak meg. Azonban ennek érdekében teljesen világos szabályokra és belső piaci szabályozásra van szükség. Tehát a kérdés az az, hogy nagyon fontos, hogy működjenek ezek a szabályozások, hogyha ugyanis a tagállami szabályozó hatóságok megfelelő módon működnek, akkor a beruházások meg fognak történni, de nagyon fontos, hogy tudják azt ezek a szereplők, hogy a third party access területén és egyéb más területeken, hálózatokhoz való hozzáférések területén milyen szabályozásokkal állnak szemben. Tehát az Energy roadmap kapcsolatban kiemelném azt a kérdést, hogy az energiafelhasználási prognózis a csökkenő lakosság tükrében, tehát nagyon fontos, hogy ezeket figyelembe vegyük, és a demográfiai szemponttal kiegészítsük a prognózisunkat. A következő héten mindig azt a varázsszót fogjuk hallani, majd a mindenütt, hogy növekedés. Minél többet fogunk növekedésről beszélni, annál inkább recesszióba lépünk. Európa jelen pillanatban nem növekszik ugyanis, és ez is lehet, hogy nem is akarunk és nem is fogunk tudni növekedni a közeljövőben európai szinten. Tehát nagyon fontos, hogy a társadalmainkat olyan módon kell tudni fejleszteni, hogy nem feltétlenül fogunk növekedni. Ugyanis, hogyha a lakosságunk csökken, akkor nem feltétlenül fogunk tudni növekedni gazdaságilag. Tehát azt gondolom, hogy a költségvetési konszolidáció és a munkaerőpiaci konszolidáció nagyon fontos, és a jövőbe való befektetés, a képzésbe és az infrastruktúrába fejlesztés, és nem automatikusan fog tudni ez 3-4 százalékos növekedéssel megvalósulni javítani. Lehet, hogy Lengyelország ezt még meg tudja tenni 3-4 százalékba, de vannak olyan ö, már leülepedett népgazdaságok, amelyek örülnek, hogyha meg tudják tartani a GDP-jüket, és ö, olyan növekedések mellett, amelyeket az elmúlt időszakban még meg lehetett valósítani, lehet, hogy nem lesznek megvalósíthatóak ezek a célok. Nagyon fontos, hogy 600 milliárd eurós új adósságot csinálunk évente. Hogyha ez viszont nem lesz megengedett számunkra, akkor viszont egyetemen recesszióba fogunk kerülni, tehát zsugorodni fog a gazdaságunk, hiszen a 600 milliárd eurót azt eddig kölcsönvettük ahhoz, mindegy, hogy kitől, kínaiaktól, vagy az ameria, amerikaiaktól, vagy az arab országoktól, de ezt nem tudjuk fenntartani, hiszen ez a fajta finanszírozás, ez nem lesz fenntartható, mert különben zsarolhatóvá teszik magunkat. Az emberi jogok területén is azt láthatjuk, hogy például Ukrajnával kapcsolatban, vagy Kínával kapcsolatban gyakorlatilag ugyanazt a vitát folytatjuk, de Ukrajnára nem biztos, hogy szükségünk van olyan feltétlenül, de Kínára viszont igen. A nyersanyagok területén és állami kölcsönök formájában viszont kiszolgáltatjuk magunkat, és ezért a, ezekről a témákról folytatott eszmecserében nem olyan jók nem válnak olyan jóvá a pozícióink. Az alumíniumgyártás területén például nagyon fontos az ETS figyelembevétele, de például az is nagyon fontos, hogy Németországban az ipari áram egyszerűen túl magas. Kész, ennyi. Erről nem tudunk más mondani. És hogyha 40%-os az áramfelhasználás mondjuk az alumínium gyártás területén, akkor egy cent ö, áramár mellett még lehet, hogy, hogy keres az a cég, de kettő centnél már ö, veszteséges lesz. Tehát például Észak-Rajna Vesztfáliában és más országokban is felmerül a kérdés, hogy szeretnének-e ezek az országok ö, ipari ö, tartományok maradni? Ha igen, akkor fel kell tenniük a kérdést, hogy ö, milyen módon kívánják ezt elérni, és ö, hogyha 48% az adó és illeték aránya ö, ezekben az árakban, akkor a jövőben se nemes filmfeldolgozás, sem más feldolgozás, se műanyag, sem cement, sem papír, sem alumínium, se semmi más gyártás nem lesz fenntartható ezeken a területeken. Tehát ezek nagyon nehéz döntések lesznek, amelyeket meg kell hoznunk, és a németországi ára már jóval magasabb, mint a, az Egyesült Államokban, vagy a Franciaországban, a gázár is jóval magasabb, mint Fran- Franciaországban például. És én nem vagyok híve feltétlenül az olcsó árnak, de az amerikaiak saját gázukat 20%-ban saját maguk állítják elő, és ez a mi esetünkben Oroszországban történik, a környezetben okozott károk esetében behunjuk a szemünket, úgy, mint hogy ez nem érintene bennünket, de vannak nagyon érdekes kérdések. Törökország például. Én azon amellett vagyok, hogy az energia fejezetet tovább tárgyaljuk. Mert hiszen lehet, hogy ez az energia kérdés egy kibékülésre is ö, okot fog adni. És ö, egy év múlva már tudni fogjuk azt, hogy mennyire kockázatos, mennyire biztonságos ezeken a, ezekben a régiókban a gáztermelés. Hogyha Ciprus ugyanis gázt termel ki, amit el tudunk vezetni Európába, akkor tengeri pipeline-ra lesz szükségünk Görögország felé, mert különben nem fogjuk tudni eljutatni a gázt Európába. Ez egyébként nagyon fontos, túlmutat azért különben az energiapolitikán, de nagyon fontos energiapolitikai szempontjai is vannak. Harms eh, kollégá, kolléganővel Japánban meg fogom beszélni ezeket a kérdéseket 26-án, és ez után válaszolni fogok a kérdéseikre. Én azt gondolom, hogy Fukushima továbbra is nagy veszélyeket rejt magában. Én azt gondolom, hogy még nem teljesen van ellenőrzés alatt ez a helyzet, tehát jelentős veszély jelent az erőmű az emberi biztonság szempontjából. Én, ahogy megígértem önöknek, nagyon gyorsan, például repülőgép lezuhanása, vagy egyéb más behatások szempontjából, peer review tímek szempontjából Temelin, Fessenheim és egyéb más atomerőművek vonatkozásában be fogom nyújtani az eredményeinket az önök számára. És én nagyon örülök annak, hogy itt a első olvasatban sikerült eredményeket elérni, a dánok nagyon nagyszerű módon vezetik ezeket a tárgyalásokat. Az Európai Ipar Egyesületekkel együtt dolgozunk ezeken a témákon, és reméljük, hogy még idén sikerül egy közös európai standardot kidolgozni az ajlókkal kapcsolatban, és sajnos nem tudok teljes körű tájékoztatásokat adni persze ezekről a dolgokról. Nagyon fontos, hogy a itt a klímavédelem kapcsán nagyon pragmatikus eredményeket kell tudni elérni, hiszen vannak más biztosok, például Hildegárd, aki más területekért felelős, harcolni fogunk azért, hogy négy hét múlva az erre vonatkozó javaslatainkat a bizottságon belül el tudjuk fogadni, és majd az ebből következő következtetéseket benyújthassuk önöknek is. Köszönöm szépen. Megköszönöm, biztos úr nagyon szigorú voltam mindenkivel az idővel. Megköszönjük a tolmácsoknak is, hogy tovább maradta, maradtak a szakbizottság nevében, hogy segítettek bennünket. Itt leszünk délután három órakor, és akkor folytatjuk a munkánkat. Mindenkinek köszönöm a részvételt és a viszontlátásra.